Hölgyeim és Uraim! Üdvözlöm Önöket a Jogi Szakbizottság mai és holnapi ülésén. Mindjárt az elején, mielőtt a napirendre térnék rá, az első pontra, az Európai Bíróság elnökét és csapatát szeretném üdvözölni, Skuris urat. Éppen ezért mivel a koordinátorok ülésének eredménye viszonylag terjedelmes, hosszabb, ezért a meghallgatás után fogom elmondani az említett koordinátori ülés eredményeit. Úgyhogy tovább is lépünk a napi rendünkkel. Mindenek előtt a következőket szeretném mondani. A 30. napi rendi pontnál, az egyebeknél a következőkről lesz majd szó Először is a koordinátorok ülése, amelyről már elmondtam, hogy elhalasztjuk egy kicsit a meghallgatás utáni időszakra. Kicsit terjedelmesebb ez ma. A 12. napi rendi pont után a módosítókról van szó. A megerősített együttműködés a tranzakciós adó ügyében. Nos, ezt a ide kerül ez az előbb említett napirendi pont, viszonylag gyorsan kell dolgoznunk, hiszen az ECON a saját jelentéséről már szavaz. A 21. napi rendi pont után véleménycsere lesz, eszmecsere lesz a transzparencia irányelvvel kapcsolatban McCarthy asszony jelentéséről van tehát szó. Ezt követően pedig szavazunk a számviteli irányelvről, Léne úr ennek az előadója. Ez a jelentés szoros összefüggésben áll a transzparenciát vizsgáló irányelvvel. A 27. napi rendi pont után szavazzunk arról az egyezményről, amit az EU és az Orosz Föderáció kábítószer előanyagokról kötött, és ez az előadó itt Sobó úr, Ami pedig a jogalapot illeti, aki egy a nemek kiegyensúlyozott viszonyával kapcsolatban, ezre a vitára nem kerül sor ezúttal, hanem elhalasztjuk. Végül pedig még szavazunk egyet a módosítókról a pénzügyi tranzakciós adó kapcsán, ahogyan azt meg fogjuk tárgyalni. Itt szükség van, én így döntöttem. Nem lesz vélemény a klasszikus értelemben, ahogy ezt mi tenni szoktuk, hanem az idő szorítása miatt szükségesnek látszik, hogy a módosítókat az ekonnak eljuttatjuk, léne elnök úr és az én nevemben. Ezek a módosítók, mivel az időszorításában vagyunk, mint mondtam, egyébként nem vehető figyelembe. Aztán a 23. pont, Karim úr jelentését a 22-essel együtt, amelyik szintén egy Karim jelentés, vagyis azt tudom mondani, a két napirendi pontot időben összevonjuk. Az elnök közleményéhez most nem mondok tovább semmit, hanem tovább lépünk a harmadik napi rendi pontra. A legutóbbi ülési jegyzőkönyvének elfogadásáról van szó. Megkapták ezt egyébként a dokumentációban. Március 18-19-éről van szó, tehát amennyiben kifogások ezzel kapcsolatban nincs, akkor a harmadik napi rendi pontot is lezárhatjuk. A koordinátorok ülésének eredményét, mit már korábban mondtam, később fogjuk megtárgyalni. Ezzel aztán rátérünk a következő napi rendi pontunkra, a meghallgatásra, ezen oknál fogva természetesen még egyszer szeretném az Európai Bíróság elnökét, Kóris urat üdvözölni. Alexandra Tain előadónak adom meg a szót. Elnézést kérek. Természetesen javítom magam. Kóris úr, az Európai Bíróság elnöke kap először szót. Köszönöm szépen franciául tartom meg a előadásomat, hiszen ez a munka nyelve a bíróságnak. Hölgyeim és uraim, először is szeretnék köszönetet mondani a meghívásért, és hogy itt előadást tarthatok az Európai Bíróság reformjáról. Egy áttekintéssel szeretném kezdeni, és ezt követően rátérnék arra, hogy milyen eredményeket értünk el a reform részleges megvalósítása során. Azokra a területekre is kitérnék, ahol még nem fogadtunk el reformot, és általános következtetésekkel zárnám. A bíróság reformjára 2011 márciusában került javaslat, tehát ez majdnem két éve, történt a hatásköre vonatkozóan. Először is a nagy tanács összetételének felülvizsgálatát céloztuk meg, illetve az alelnök szerepét, a bírák számának növelését, és eh, a szakbíróságok lehetőségét. A 2012-es eh, jelentés a reformot indítja útjára. Alelnököt lehet választani, illetve módosították a 13-ról 15 bírára a az elnökök, a bírók szám, bírák számát. A, a közigazgatási bírósággal kapcsolatban pedig a tanács tegnap előtt elfogadott egy olyan listát, amely három személyt tartalmaz, és amennyiben valamelyik bíró nem képes gyakorolni a hatáskörét, akkor ebből a listából fognak választani valakit. A több, a nagyobb számú bíró részvétele a munkában most már lehetséges, és ezzel az ítéletek végrehajthatósága is erősödött. Egy ötödik kamara létrehozása októberben, 2012-ben tovább javította a hatáskörét, illetve a munka menetének gyorsaságát. Ez azt is jelenti, hogy azok a bírák, akik egy öt bírós testületben vesznek részt, jobban tudják gyakorolni hatáskörüket akár több testületen belül is. Az alelnök szintén kiegészíti az ítéletek megszületését. Ezek nagyon ösztönző fejlemények, hatékonyság szempontjából, illetve gyorsaság szempontjából, és úgy gondoljuk, hogy az Európai Bíróság nagyon örülhet annak, hogy elfogadták azokat a javaslatokat, amelyeket mi magunk terjesztettünk be. Nézzük most azt, hogy melyek azok a részek a reformak, amelyek még nem kerültek megvalósításra. Hogy növeljük a bírák számát. A bíróságon belül, nos, ez nehéz helyzet, és bizony aggodalmak is felmerülnek. Hosszú belső viták után az elsőfokú bíróságon, illetve a bíróságon is arra a következtetésre jutottunk, hogy két lehetőség van a szerződés értelmében a bírák számának növelésére. Valójában nem igazából a szellemi jogra vonatkozólag vannak problémák, hanem olyan területeken, mint a verseny, illetve az a tény, hogy rengeteg ügyel kell foglalkoznia ennek a joghatóságnak. Éppen ezért egy fenntartható és rugalmas rendszerre van szükség, és ez csak úgy valósítható meg, hogyha több bírót alkalmaz a bíróság. Ugyanakkor a bíróságon belül bizonyos specializációra is szükség van, például egy olyan rendszerre, hogy a belső hatékonyságot növelni lehessen. A bíróság éppen ezért olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyeket a tanácson belül is rengeteget vitá, amelyek, amelyekről rengeteget vitáztak a, a tanácson belül is, annak érdekében, hogy növeljük a létszámot a bíróságon belül. Ezen kívül a pótbírák kinevezésének módszertanával kapcsolatban merülnek fel kérdések. Bizonyos tagállamok rotációs rendszert szeretnének megvalósítani, több Európai Uniós elnökség is már megpróbálta a helyzetet rendezni, azonban senkinek sem sikerült mostanáig. De tulajdonképpen a bíróság reformjára vonatkozó javaslatok továbbra is aktuálisak, semmit sem vesztettek aktualitásukból, noha ezek 2011-es javaslatok. 2012-ben 5%-kal csökkent a bíróság terheltsége, és már ez 2013-ban e, ismét emelkedő tendenciát mutat, legalábbis a 2013. március 31-i szintet nézve, vagy az ekkori adatokat tekintve már visszatértünk a 2011-es szintre. Éppen ezért elengedhetetlen az, hogy növeljük a bírák számát, mert különben nem fog tudni működni elfogadható ö, módon ez a bíróság. 2013 első trimeszterében 20%-kal meghaladta a nem lezárt ügyek száma, a, illetve a benyújtott új ügyek száma a lezárt ügyek számát, amelyekben már született ítélet. A pótbírák kinevezésének módja rendkívül fontos kérdés, itt sok javaslat is van ezzel kapcsolatban. A bíróság saját javaslatában a módszerekről nem tett javaslatokat konkrétan. Ez azzal magyarázható, hogy a bíróságnak nem tartozik hatáskörébe ez, hanem ez a tagállami kinevezések, a tagállami részről a kinevezések hatáskörébe tartozik. Aztán fontos kérdés még az is, hogy milyen nemzetiségűek a bírák. Úgy tűnik, hogy azonban ezt a kérdést túldimenzionálják a tanácson belül. Természetesen fontos kérdés ez is, de mégiscsak szeretném aláhúzni azt, hogy az állampolgárság nem szabadna, hogy determináló kritériummá váljon a bírák kinevezésénél. Már csak azért sem, mert az összes tagállam egészen a bíróság megalkotása óta mindig is megfelelőképpen képviseltetve volt. Ez azt is jelenti, hogy 90%-át az ügyeknek a bíróságon belül három bíróból álló testület ítéli meg, és ugye itt már felmerül a kérdés a nemzetiségnek, illetve az állampolgárságnak. Jó néhány megfontolást szeretnék az önök figyelmébe ajánlani a pótbírák kinevezésével kapcsolatban. A bíróság szerint három gondolat fontos itt. Egyrészt a szaktudás, a ö, tudás stabilitása, illetve a földrajzi ö, arány, arányosság. A legfontosabb a szaktudás. A bíróknak több nyelven kell tudnia ügyeket elbírálni, és rendkívül széles ismeretekkel kell, hogy rendelkezzenek az Európai Uniós joganyagról. Éppen ezért csak a tudás képezheti a legfontosabb kritériumot a kiválasztásnál. A Lisszaboni szerződés óta a 255-ös cikk alapján a az érdemek alapján való kiválasztás vált prioritássá. A stabilitás szintén rendkívül fontos, amennyiben csak politikai okoknál fogva nem hosszabbítják meg egy bírónak a mandátumát, ez a hatékonyság ellenében hat a bíróságon, hiszen mindenki tudja azt, hogy az új bíróknak időre van szükségük ahhoz, hogy valóban megfelelőképpen tudjanak működni, és produktívabbá tudjanak válni, és általában el, a kinevezésük vége felé válnak leginkább produktívvá. 2013-ban 6 és 9 közötti azoknak az új száma, új bírók száma összesen 27 bíróhoz képest. Nos, hogyha eleve kizárjuk a meghosszabbítás lehetőségét, szerintünk a problémák tovább súlyosbodnának, és ez minden bizonyal kihatna a bíróság működésének hatékonyságára. És a harmadik szempont bizonyos földrajzi arányosság figyelembevétele. És valóban a köztisztviselőkkel foglalkozó bíróság szabályzata ki is mondja, hogy arányos földrajzi kinevezésekre van szükség, annak érdekében, hogy ne csak földrajzilag, hanem a különböző jogrendszereket is arányosan képviseljék a bírák. A kihívások igen nagyok, hiszen a belső szervezést és jogi működést a jelenlegi rendszerhez képest meg kell reformálni. minden bizonyal ennek nagy hatása lesz a következő évek fejleményeire. A Lisszaboni szerződés különben egyre több olyan területet ad a bíróság kezébe, amelyben jog, amelyben ítélkező hatáskört biztosít a bíróságnak, és ugyanakkor növekszik az Európai Unió hatásköre is különböző területeken, és ez természetesen megint csak kihatással van a bíróság munkájára is a leterheltségre. Éppen ezért rendkívül fontos az, hogy úgy szervezzük, hogy minél hatékonyabb, hogy garantáljuk a minél nagyobb hatékonyságot, és ugyanakkor azt is, hogy megfelelő, azt is biztosítanunk kell, hogy megfelelő legitimitást kapjanak az ítéletek. Legalább olyan magas szintűt, mint a tagállamokban. Éppen ezért a pótbírák kinevezése abban a formában, ahogyan azt a tájasszony javasolja, számomra megfelelőnek tűnik, és néhány politikai aggodalomra is választ ad, mint például a tagállamok legitim kérései. Köszönöm szépen! Köszönöm az egyértelmű és világos szavakat. Alexandra Tainhoz fordulok, és kérem tartsa meg előadását. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet mondok a bíróság elnökének azért, hogy a bírósági reformról született két jelentés során a parlament és a bíróság közötti kapcsolatok igencsak intenzívebbé váltak, és ez a meghallgatás éppen ennek a kifejeződése, hogy intenzívebbé váltak a kapcsolatok. Nagyon fontos, hogy az első és a harmadik hatalmi ág a térbeli távolság ellenére beszéljenek egymással. Én még a nyitott részekről fogok ma beszélni a reform során. Közismert, hogy az elsőfokú bíróság túlterhelt, ez nem csak az a fajta túlterheltség, ahogy a nemzeti szintről ismerjük ezt a Lisszaboni szerződés, ugyanis az Európai Bíróságra plusz feladatokat hárított, anélkül, hogy plusz bírákat hozzárendelt volna szükséges mértékben. Az Európai Bíróság az elmúlt három év alatt a tagállamok nyomása mellett nagyon komoly belső reformokat hajtott végre, függetlenül attól, amit a jelentések során mi már eldöntöttünk. Ezeknek egyébként meg volt az eredménye is, hogyha megnézzük éppen az elmúlt évi statisztikát, akkor látjuk az eredményeket, de azt gondolom a belső reform időközben elérte, amit azzal el lehetett érni. Ami munkaterhelésként jelen van, azt már egyszerűen jobb szervezéssel nem lehet javítani, itt plusz bírákra van szükség ami pedig a plusz bírák számát illeti, azt kell, hogy mondjam, a bíróság javaslatához csatlakoztam, én is 12 további bírára tettem javaslatot. Akik a jelentést közelebbről ismerik, azt tudják, hogy 6, 9 és 12 a szám, amiről vita folyik. Nagyon nehéz persze a plusz bírák számát véglegesen meghatározni, de az eljárás jelenlegi pontján ez szerintem még nyitott maradhat. A lényeg az, hogy további bírói státuszok létrehozásában meg tudunk állapodni, és ezzel eljutottunk a legnagyobb problémához, mely tagállamokból érkezzenek ezek a bírák. Amikor nekivágtam ennek az anyagnak, nem hittem volna, hogy az egyes tagállamok számára, függetlenül attól, hogy kisebb, közepes vagy nagy tagállamról van szó, tehát hogy ez ennyire fontos szimbolikus érték, egy státusz kérdés ez a tagállamok számára, és rendkívül átpolitizált, a kérdés, hogy mely államok delegálják ezeket a bírákat. Itt különböző rotációs eljárásokra is születtek javaslatok, felsorolom őket a jelentésben, most itt nem tudok ezzel részletesebben foglalkozni. Ami fontos az, hogy először Tegyük fel a kérdést, hogy egy rotációs eljárás a szerződésekkel összhangban van-e, hiszen a szerződések értelmében egy bírót többször is kinevezhet egy tagállam. És hogyha az elejétől fogva a tagállamok egy rotációs megállapodást kötnek politikai értelemben, akkor világos, hogy a szerződésekhez képest a bírónak be kell fejezni a működését, mert más tagállamnak kell delegálni a bírát, vagyis sérülhetnek adott esetben a szerződések, nem az én dolgom, hogy ezt megítéljem, tehát sérülhetnek, de azért szeretném elmondani, elképzelhető, hogy van egy bíró, akit a saját tagállama már nem delegál, adott esetben meg is támadhat egy rotációs eljárást. Minden esetre egy elméleti lehetőség vagy esély van erre. Vagyis a vitától függetlenül, amit a tagállamok folytatnak, én azt javasoltam, hogy a bírákat kizárólag alkalmasság bírói képesítés alapján nevezzük ki. Ez a plusz bírákra vonatkozik. A földrajzi egyensúly adott, hiszen minden egyes tagállam delegálhat egy bírót a szerződések értelmében, van ez így. Most a kérdés csak az, hogy mely tagállamok kapnak jogot arra, hogy egy második bírót delegáljanak az elsőfokú bírósághoz. Először is a többi frakcióban ülő kollégáknak szeretnék köszönetet mondani, hogy ők is beálltak a javaslat mögé egyértelműen, és a kiválasztási rendszer a 255. cikk szerinti bíróválasztási rendszer rámutatott arra, hogy időközben nem csak az alapján minősítik a bírákat, hogy feltétlenül mit kell tudniuk, hogy milyen végzettségük kell, hogy legyen, hogy milyen szakképesítésük kell, hogy legyen. Nem, arról van szó, hogy ez a kiválasztó bizottság igenis képes arra, hogy egy pályázói listát készítsen, ahol bemutatják alkalmasságuk szerint ezeket a bírákat. Mi nem, nem csak azt akarjuk, hogy ezek alkalmasak legyenek, hanem a legalkalmasabbakat akarjuk az Európai Unióból, hogyha kinevezzük őket a bírósághoz. Ez nyilván a vállalatok és a polgárok érdeke is, szándéka is. Ezen túlmenően azt is szeretném, hogy a bírák önmaguk is jelentkezhessenek, pályázhassanak. Ennek a szándéka az volt, amit egyébként a bíróság elnöke egy többször kijelentett, hogy pillanatnyilag nem adott a stabilitás és a kontinuitás, a folyamatosság. Igenis a tagállamokat bírálni kell itt. Ők pontosan tudják, hogy mikor jár le a bírójuk hivatali időszaka. Ennek ellenére nem képesek arra, hogy időben kinevezzenek egy bírót, vagy a bírósággal közöljék, hogy a korábbi bírót meghosszabbítása mellett teszik le a garast ennek magától értetőnek kéne pedig lennie. Én már többször elmondtam itt a szakbizottságban is, hogy a bíróság, vagy az elsőfokú bíróság egyszerűen nem tud betölteni bírói státuszokat, tehát nem teljes létszámban működik, ami oda vezet, hogy az ott lévő bírák már nem tudnak új eljárásokat felvállalni, mert nem tudják, hogy mikor jár le a hivatali idejük. Vagyis egy kicsit elhúzódó eljárások esetében ezeket az eljárásokat nem lehet tárgyalni, nem lehet megkezdeni a feldolgozásukat. Ez nem felel meg a törvényesen kinevezett bíró fogalmának. Igenis az embernek jogilag mindenképpen elvárható joga, hogy egy bíró végigvigyen egy ügyet, folyamatosságot kell biztosítani, és a tagállamoknak igenis önmaguknak komolyan kell venni magukat. Nyilvánvaló, hogy a tagállamokkal szemben én nem tudok szakciót előírni, ezért azt mondtuk, hogy ha egy bíró folytatni szeretné a munkáját, akkor önmaga pályázhatja meg az állását, és ezzel a tagállamokra igenis nyomást gyakorolunk, hogy gondolják meg, hogy maradjon-e ez a bíró, vagy egy újat kívánnak a kinevezni. Fontosnak tartom még, hogy egy pályáztatási eljárást a tagállamokban hajtsanak végre. Pillanatnyilag az a helyzet, hogy a tagállamok felében alkalmaznak pályázatokat. Ennek az az előnye legalábbis megvan, hogy mindenki pályázhat, és nyilvános az egész dolog hogy hogyan történik a döntés egyébként. Ezen végig mennek a bíró választás során. Vannak tagállamok, ahol egyszerűen javasolnak. Például valamilyen tehetséges jogászra tesznek javaslatot az igazságügyminiszter környezetéből, de ez nem feltétlenül a legalkalmasabb ember az adott tagállamból. Éppen ezért a kollégáktól azt várom, hogy a mindenkori saját tagállamokban hivatalos pályáztatásokra eh, kerüljen sor. Mint mondtam, a földrajzi megoszlás egyébként adott, hiszen minden egyes tagállam delegál egy bírót, nem áll fenn a veszélye annak, hogy egy napon egy tagállam mondjuk három bírával van jelen az elsőfokú bíróságon, hiszen az megmutatkozott már a köztisztviselőkkel foglalkozó bíróság, ahol két bíró egymás mögött állt a pályázati listán, akkor egy adott országból a következő bírót átugranak, hiszen politikai vitát sem kell folytatni arról, hogy a tagállamok meg tudnak állapodni abban, hogy ne legyen három bíró első, az elsőfokú bíróságnál egy tagállamból. Vagyis, amit egyes kollégák itt felvetettek problémaként, az ténylegesen nem létezik. Még egyszer, amellett szólók, a polgárok, a vállalatok, a választóink érdekében, hogy a plusz bírói státuszoknál legyen egy bíró a legalkalmasabb pályázók legyen egy lista a legalkalmazott bíró pályázókkal, és ez alapján történjék a kinevezés. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tájn asszony az elmondottakat a kiválasztási kritériumokkal kapcsolatban a plusz bíráknál. Most pedig Mora McGovern a Bar of England and Wales elnöke kap szót. Üdvözlöm, parancsoljon, megadom a szót. Köszönöm szépen. Nagy örömre szolgál, hogy az angliai Walesi ügyvédi kamara nevében én is szólhatok erről a témáról. Mit tehet, mennyivel járulhat még pluszban hozzá a jogi szakma az Európai Bíróság reformjához? Üdvözöljük az új eljárás rendet, és üdvözöljük az észszerűsítést. Az e-Curia archiválási rendszere például egy nagyon hasznos eszköz a bíróság előtt rendszeresen megjelenő ügyvédek számára. És örülünk annak, hogy az átlag idő 18 hónap alá esett, ami a keresetek feldolgozását illeti. De korábbi kihívások is vannak még, mint ahogy elhangzott. A szakmai hátterét fontos, hogy a tagállamok megküldjék a bíróságnak. Nagyon fontos, hogy a bírák megfelelő széleskörű tapasztalatokkal rendelkezzenek, hiszen az Európai Bíróság egyre szélesebb körű EU joganyaggal kell, hogy megbírkozzon, akár a büntetőjog, vagy egyéb jogterületeken. És itt nem csak az EU jogszabályokra kell gondolni, amikor a bírák kinevezésére kerül sor. A bírák luxemburgi kinevezése nemzeti szinten érdemi alapon kell, hogy történjen. A legjobb jelölteket kell kiválasztani. A kérdés, hogy, felte, hogy nem feltétlenül az adott tagállam polgára kell, hogy legyen az adott bíra, tehát nem feltétlenül kell állampolgársággal rendelkeznie. A jogi szakma általában támogatja a jelentéstevő legutóbb tett megjegyzését, nevezetesen a plusz bírák kinevezése késedelmeket okozhat a bíróság munkájában, de az is egyértelmű, hogy a bírákat érdemi alapon kell kiválasztani. Három tagállam ha egyenként jelöl bírát a pót helyekre, és a 255-ös cikk alapján, az érdemek alapján kell elbírálni őket. Ezen kívül a bírák képzésével is foglalkozni kell. Akiket Luxemburgba kineveznek, nem feltétlenül rendelkeznek az összes szükséges készséggel és az egyik bevált módszere a felkészültségük javításának a bírák továbbképzése. Itt gondolunk az anyagi EU jogra, új jogszabályokra, a menekültügy, a büntetőjog vagy a családjog területén, és ezek a továbbképzések ezeken a területeken folytathatók lehetnének le folytathatók. A formális mentorálási rendszer új bíróság bírák kinevezése esetében szintén nagyon fontos, legalább annyira, mint a bevált gyakorlatok kicserélése az egyes bírák között, a különböző pozíciókban lévő bírák között. A bíróság munk munkájában előtérbe kell állítani azt a követelményt is, hogy a nemzeti bíróságok egyértelműen tudják értelmezni a joganyagot, és e tekintetben orientálni kell őket a jövőben. Megfelelő feltételek mellett az új eljárásrendet kell alkalmazni, és nem feltétlenül kell minden esetben szóbeli meghallgatást tartani, vagy írásos jogi véleményt készíteni. Elképzelhetők olyan esetek, amikor a szóbeli meghallgatás a járhatóbb út, és ez len, lehetne a bírósági tárgyalás első szakasza az adott ügyben. Az általános bíróságnak egy vagy két bírára van szükség a rotációhoz, hogy a bírák eh, át tudják tekinteni az összes eljárást, időben tudjanak dönteni minden eh, eljárási kérdésben. Tudjuk, hogy az általános bíróság az ügyrendjének felvizsgálatán gondolkodik, ami egy nagyon pozitív lépés, ugyanakkor viszont egyes jellemzőket alaposabban meg kell vizsgálni, például egy zárt ülés tartásának lehetőségét, amikor nincs megfelelő anyag az egyik fél esetében. A jogi szakma is segíteni kíván, kíván ebben a munkában, hiszen mi ismerjük a napi problémákat, a napi részleteket, tehát e tekintetben segítségre lehetünk. És e, nagyon fontos, hogy a bíróság minden reformjában a jogi szakma is részt vegyen. A CCB a már gyakorlati útmutatókat e, jelentetett meg az előzetes döntéshozatali ügyekben, de nagyon fontos, hogy a bíróság és a jogi szakma együttműködjön. A gyakorlati útmutató annak alapján született, hogy informálisan elbeszélgettünk a bírákkal, és meghallgattuk az agályaikat, Gyakran találkozunk a bíróság képviselőivel, de a következőre csak októberben kerül sor. Ezeket sűrűbbé kéne tenni, és részletesebben meg kellene ezeken vizsgálni a problémákat. Közép távon nyilvánvalóan a logika azt diktálja, hogy egy szabálybizottság jöjjön létre, amiben a bíróság, a tagállamok, az EU intézmények és a jogi szakma közösen megvizsgálhatná, hogyan, működnek a bíróság, hogyan működik a bíróság, és hogyan lehet esetleg túl, továbbfejleszteni a 253-as per 6-os bekezdés csak a tanács jóváhagyását igényli, tehát a tagállamok jóváhagyását mindenhez. Tehát az előrelépés tekintetében mi először is azt javasoljuk, hogy a legjobb jelölteket válasszák ki a tagállamok bírónak akik megfelelő képzéssel rendelkeznek, illetve továbbképzésben részesülnek, és egyértelmű, finom egyensúlyt kell teremteni a bíróság összetétele tekintetében. Minden félnek komoly szerepe van, és együtt kell, hogy működjenek annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatási rendszer hatékonyabban működjön. És még egy gyakorlati lépésre van lehetőség, nevezetesen, hogy a tagállamok egy olyan politikát alkalmaznak, aminek keretében konzultációt kérhetnek a bíróság esetében az EP-től és a jogi szakmától. Mint ahogy már említettem, a jogi szakma ismeri a mindennapi gyakorlati helyzetet, és ennek alapján mi szerintem komolyan hozzájárulhatunk egy hatékonyabb rendszer kifejlesztéséhez. És ez nagyon fontos ahhoz, hogy az állampolgárok is bizalommal tekintsenek a rendszerre, és hogy ez a rendszer megfelelően működjön. Tom Bigham a jogállamról írott könyvében a következőt mondja. A, bíróság, a luxemburgi bíróság egyik gyenge pontja a rendszer ben előforduló csúszások, késedelmek. És ennek egyik oka az egyre növekvő munkateher, és a jogi szakma kész arra, hogy aktív szerepet játszon az ilyen problémák kezelésében, megoldásában. Tehát mi komoly szerepet látunk saját magunk számára, hogy a bíróság a jövőben is sikeresen működhessen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És akkor most következnek a képviselői kérdések, hozzászólások. Messerschmidt úr, majd Masip úr következik. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a prezentációkat is. Ahogyan azt láthatom a programból. Az elnök úr nem lesz itt a második részében a vitának, de azért mégiscsak szeretnék egy kérdést feltenni. Egy olyan részére ennek a jelentésnek, amelyről még nem esett szó. Ez a nyitottságra vonatkozó kérdés. Messerschmitt úr, azt kérném, hogy a megfelelő tartalmi összefüggésben tegye fel ezt a kérdést. Ezt követően majd lehetőség lesz arra, hogy a tanulmány eredményét, de Skurisi itt lesz még a későbbiekben. Biztos tehát, hogy ez de részt vesz a vitán, ugye? Szerintem bölcsebb dolog valóban egy adott összefüggésben feltenni a kérdést. Akkor rendben van. Masip úr, parancsoljon. Daf úr, ügyrendi kérdésben kíván hozzászólni? Adhok módon, vagy majd később? Akkor Masip úr kap szót, utána Daf úr. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt az is, hogy a bíróság elnökének jelenléte emeljenek a mai meghallgatásnak a színvonalát, és természetesen az is nagyon megkapó volt, hogy mennyire elkötelezettek a kollégák a reform mellett. Természetesen támogatom a reformot, Persze vannak azért árnyalatnyi különbségek, de nagyon örülök annak, hogy ilyen lelkesedéssel szeretnék emelni a bíróság munkájának hatékonyságát, a bírák számának emelésén keresztül, ugyanis mi tudjuk azt, hogy mennyire fontos kérdésről is van itt szó, hiszen ez az Európai Unió fejlődése szempontjából alapvető fontosságú kérdés. Így egy új eszköz lesz a kezünkben, amelyel az uniót tovább tudjuk fejleszteni. Nagyon tetszett a kolléganő felszólalása, hiszen magam is ügyvéd voltam, úgyhogy két gondolatban is szeretnék egyetértésemről tanúbizonyságot tenni. Itt a az Európai Bíróság működését kevésbé, kevéssé ismertem, azelőtt, hogy ide jöttem volna az Európai Parlamentbe ö, dolgozni, és a főtanácsok munkáját sem pontosan ismertem. És ugye nagyon gyakran a bírósági munkát a túlterheltség akadályozza meg, éppen ezért fontos a kritériumokat úgy meghatározni, hogy könnyebb legyen a bíróság munkája, ugyanis itt a fordítások is nagyon sokszor a mm, védelemhez való jogot csorbítják. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy jogrendünk számára a legfontosabb intézmények, mindenféle kritériumnak meg kell, hogy feleljenek, nem szabad, hogy az improvizációnak teret engedjünk. És az a cél, hogy odafigyelve alkossunk ítéleteket. A spanyol néppárti kollégám, aki most nincs itt, néhányszor azt mondta, hogy a minőség azzal kapcsolatban, amit az elnök úr mondott az érdemmel kapcsolatban, valamint a bírók földrajzi megoszlásának tekintetében, de azért mégiscsak ennek a koktélnak a végeredménye, a földrajzi származás szempontjából nem szabad, hogy a minőség ellenébe hasson, tehát az érdemeket kell leginkább figyelembe venni. A bíróság presztízse, minőségi munkája prioritást kell, hogy képezzen a kinevezések szempontjából is. A brit kollega felszólalásában hallhattuk, hogy hogyan is néz ki a védelem kérdése. Nos, hát mindennek igen rugalmasnak kell lennie, és valóban nagyon sok ügyvéd sok országban, amely, akik nem rendelkeznek ezzel a fajta háttér tapasztalattal, nem megfelelőképpen kezelték a helyzetet. Az elnök úr azzal kezdte, hogy ő franciául fog beszélni, mert ez a bíróság nyelve. Valóban akkor, amikor ellátogattunk az Európai Bírósághoz, akkor ott azt láthattuk, hogy mennyire fontos az, hogy legyen egy közös nyelv, egy lingua franca, azért is, hogy a zárt ajtó mögötti ülések megvalósulhassanak, hogy ne kelljen mindig tolmácsokra hagyatkozni. Volt egy ciprusi bíró, aki nem, tud, nem ismerte a francia nyelvet, nem tudott franciául, de mégis hatalmas erőfeszítéseket tett, és igen, kiváló minőségű ítéleteket ad ki franciául. A francia nyelv használata, illetve az érdemek kérdése mind olyan kritériumokká kell, hogy előlépjenek, amelyek a kinevezéseknél fontosságot kapnak, Tehát fel kellene tennünk magunknak azt a kérdést, hogy a francia nyelv ismeretét feltételként akarjuk-e támasztani, és nem csak a francia nyelv, hanem a francia jogi nyelv mélyreható ismerete is ide tartozó kérdés. Itt most nem csak a ciprusi bíró példaértékű esetére gondolok, hanem minden jelöltnek tudnia kell, hogyha nem tudnak franciául, akkor nehéz lesz a helyzetük. Köszönöm, Masipur. Dafurnak mennie kellett. Sziefka kolléga kapszót. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönetet mondok az Európai Bíróság elnökének és az előadásért. Világos és egyértelmű véleményt hallottunk, elmondta, hogy mit vár ő az Európai Bíróságtól milyen elvárásai vannak. Csatlakozni tudok egyéb iránt ahhoz is, amit meg Cohen asszonytól hallottunk, tehát hogy vannak gyenge pontjai a rendszernek, amit ő mondott, az igaz, valóban felmerül egy kérdés, ez némi időt igényel, és ezt az idő tényezőt nem szabad elfelejteni hogy van ilyen. Tehát a jogot be kell tartani, de a lehetőségek keretei között gyorsan is kell dolgozni, ez az elvárás, hogy az előterjesztés és az ítélet közötti időszak ne tartson túl sokáig, vonatkozik ez büntető és polgári ügyekre egyaránt. És ez nagyon fontos azon személyek szempontjából, akik a bírósághoz fordulnak, hogy tisztázzanak valamilyen kérdést. Egy kicsit meglepődtem az egyik megjegyzésen, amit Skouris elnök úrtól hallottunk, mi szerint egy nagyobb számú bírói testület automatikusan le tudná rövidíteni ezt az időszakot, amikor is az esetek feldolgozásáról van szó, ezt az időt tudnák lerövidíteni, tehát ahhoz is csatlakozni tudok, amit, ahhoz tudok csatlakozni, amit ö, hallottunk az Európai Bíróságról, hogy ö, a tagállamok nevezik ki a bírósokat, viszont ezek nem feltétlenül a legkompetensebbek. Minden egyes tagállamnak lehetősége van arra, és kötelessége is egyetemben, hogy delegálja a bíráját, a saját bíráját. Persze kisebb országokban, ott is vannak kiváló bírók, de felmerülhet egy nyelvtudás kérdése, az munkanyelv kérdése, az európai jog ismerete is. Tehát egy kisebb országban ez korlátozhatja, leszűkítheti a számot. Persze vannak ilyen bírák, akik teljesítik a kritériumokat, és ez nem csökkenti a bíróság működőképességét. Tehát vannak olyan emberek is, akik a tudományos területen dolgoznak például, őket is be lehetne vonni. Összességében itt lehet némi probléma, hogyha az elmondatból indulunk ki. A következő, hogy minden egyes ország továbbra is delegál egy-egy bírót, kinevez egy-egy bírót az Európai Bírósághoz. Ennek különböző módjai vannak egyébként, például a miniszter is dönthet egy ilyen kérdésben egyes országokban. És éppen ezért az egyes tagállamok nagy presztíst tulajdonítanak ennek a kérdésnek. Persze ez ahhoz is vezet, hogy a minőség fontos szerepet játszik a presztízs megőrzése érdekében. A, ez tehát a földrajzi egyensúly kérdése. Befolyásolja ez a földrajzi egyensúly a minőséget? hiszen az újabb bírák esetében arról is beszélhetünk, hogy nem lesz annyi új bíró, mint ahány tagállam van a további fejlődés során. Ennyivel nem tudjuk kiegészíteni az Európai Bíróság testületét. A kérdés most a következő, méghozzá Skuris. Belnök úrhoz intézem a kérdésemet. van-e valamilyen mechanizmus erre nézve, adott esetben Tain kolléganő jelentésére is hivatkozhatok, vagy a tanácsi vitából kiindulva javasoltak olyas valamit, amely nincs összhangban az Európai Bíróság működésével. Van -e olyan, amit önök nem tudnak elfogadni a további bírák kinevezésekor? Van-e valami, amit már az elején ki kell zárnunk, amikor elkezdjük feldolgozni ezt a témát? Vagy mindent el tudnak fogadni, amit javasoltak? És természetesen van egy politikai perspektívája is ennek a kérdésnek. Aztán van, a, van egy tartalmi kérdés, az érdem szerinti kinevezés, de ezek mind fontos dolgok, amiket eddig is mondtam. Köszönöm szépen. Meg is adom a lehetőséget az Európai Bíróság elnökének, Skóris úrnak, hogy reagáljon a feltett kérdésekre. Merci, merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen. Megpróbálok a felvetésekre reagálni. Először is a kiválasztás folyamatára szeretnék utalni. Ez egy olyan kérdés, amit most tettek fel az imént, és amely vonatkozik arra a nehéz kérdésre is, hogy vannak-e olyan mechanizmusok, vagy kialakultak-e olyan mechanizmusok, amelyek a kiválasztási folyamatra hatással vannak, és ezek szerepelnek-e a mostani javaslatban? És amelyeket esetleg inkompatibilisnek vélünk a rendszerrel illetve a bíróság igényeivel. Először is ezzel kapcsolatban el kell ismerni azt, hogy a tanács kompetenciájába tartozik, tehát a tagállami képviselők kell, hogy eldöntsék, hogy kit fognak kinevezni az elsőfokú bírósághoz, illetve a bírósághoz is. Tehát ez nem a bíróság jogkörébe tartozik, hogy kezdeményezésekkel éljen, vagy konkrét személyekre vonatkozó javaslatokat tegyen. Pontosan ezért nem is tettünk javaslatokat azzal kapcsolatban, hogy a kinevezéseket hogyan képzeljük el. Ez nem a mi kompetenciánkba tartozik, és miután a bíróság fő feladata, hogy azt ellenőrizze, hogy a különböző intézmények kompetenciáikat betartva működnek-e, hát azért ez eléggé inkompetens lenne részünkről, és ellentmondásos, hogyha pont mi bíróságként nem felelnénk meg, nem tudnánk betartani a saját hatáskörünket. De ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy már két éve vitázunk erről a kérdésről, különböző modellek alakultak ki, az egyik a másikat követte, itt van például a rotációs rendszer, de Mégis hiába voltak erőfeszítések, nem sikerült előretörést, előtörést elérnünk. Természetesen támogatjuk itt a parlamenten belüli, illetve az önök szakbizottságán belüli vitákat is. Véleményem szerint inkább itt az a tét, hogy zárjunk ki bizonyos fajta kritériumokat, tehát nem egy komplett javaslattal kellene előállni a kiválasztási folyamattal kapcsolatban, de bizonyos fajta kritériumokat próbáljunk meg kikerülni, és pont ezért gondoltuk azt, hogy ezeket a kritériumokat el kellene mondanunk, hogy mi az, amit nem gondolunk jónak, és mi az, amit jónak gondolunk. Számunkra a legfontosabb első leges fontosságú kritérium az érdem, a minőség. Ehhez képest minden más eltörpül, és konkrét javaslatokkal ezzel kapcsolatban nem is szeretnék előállni. Úgy gondolom, hogy amennyiben a tagállamok elfogadják, hogy érdemek alapján válasszunk ki a bírókat, és nem nemzeti hovatartozás vagy állampolgárság alapján, akkor a jó úton haladnak, a szelekciós eljárás során. Második gondolat. A munkanyelv és a francia nyelv ismeretének előírása. Természetesen vannak olyan jelöltek, akik nehezebb helyzetben vannak ebből a szempontból, és világos az, hogy egy intézményben amikor egy ítélet születik, hát az valamilyen nyelven születik meg az ítélet, nem lehet több nyelven egyszerre ítélkezni, és teljesen másként néz ki a dolog akkor, hogyha egy nyelven ö, ítélkezünk, és nem pedig tolmácsolás útján tesszük azt. Számunkra nagyon fontos az, hogy az ítéletek továbbra is csak francia nyelven szülessenek meg. Amennyiben megvizsgáljuk, hogy milyen feltételek is vannak most a bíróságon ezzel kapcsolatban, a 255-ös bizottság kb. 50 esetet vizsgált meg, és ebből az derül ki, hogy nem minden jelölt ismeri a francia nyelvet kielégítő módon. Ettől függetlenül még nem buktak el, mert nem ez a legfontosabb kritérium, hogy a franciát tökéletesen ismerje valaki, vagy sem. Természetesen érteni kell franciául, és úgy gondolom, hogyha valaki egy olyan intézményben kíván dolgozni, ahol egy bizonyos munkanyelven folyik a munka, legyen az akár az angol, akár a franciát, akkor azért jó, hogyha ismeri ezt a nyelvet. És én úgy gondolom egyébként, hogyha bizonyos ö, minőségű ö, jogászról van szó, akkor azért van arra lehetőség, hogy ezt a nyelvi tudását ezt ö, tökéletesítse. Tehát úgy gondolom, hogy azért a, legalább a francia nyelv értése feltétel kell, hogy legyen. Nézzük meg, hogy milyen is kapcsolat is fűz bennünket a jogi szakmákhoz. Természetesen a kapcsolatot lehet erősíteni. Nagyon örültünk annak, hogy két héttel ezelőtt érkezett hozzánk egy levél a CCBE-től, ez a levél ez pontosan a bírák kinevezésére vonatkozott, és ebben a levélben az kapott hangsúlyot, hangsúlyt, hogy a minőség kell, hogy a fő kritériumot képezze a kiválasztás folyamatán. Nagyon örülünk ennek, hogy ők is így gondolják, és minden bizonyal ez tovább fogja javítani a bíróság, az Európai Bíróság, illetve a Legal Professions közötti kapcsolat. Köszönöm szépen. Rövid. Verstecken sich ja im Endeffekt auch a tagállamok végül is a rotációs rendszer mögött bújnak el, amikor a saját érdekeiket akarják képviselni. Sok jogászuk van a nagy államoknak, és egy nagyobb tartalékból dolgozhatnak, ezért jobb jelöltjeik lehetnek, gondolják ők. A kis tagállamok azt mondják, hogy kevés a jogászunk, de ezek is kiválóan képzettek. Hogyha Máltáról van szó például, kevesebb, mint 50 bíró van az egész országban, az, ami jogász professzorokat, ügyvédeket illeti, azok is hozzá tartoznak, hát meg lehet találni a megfelelő személyt, és hogyha végzettségről, képzettségről van szó, akkor a kis és nagy tagállamok is bizonyítani tudják, hogy igazuk van amit, arról, amit gondolnak. Tehát kis államok is mondhatják, hogy viszonylag kis létszámú bíróság esetében is van alkalmas jelölt, a nagyok pedig bizonyítani tudják, hogy a nagy mennyiség ellenére vagy mellett kiváló személyiségeik vannak a kettő kettő nem magától értetődő természetesen. Az, hogy valami nagy vagy valami kicsi, ez nem jelent feltétlenül minőséget is, tehát hogy százalékosan ennyi és ennyi kiváló bírói személy van, vagy éppen nincs. Tehát a, ezt a mindeddig meglévő feloldhatatlan ellentmondás, hát ezt így tudjuk csak kezelni, aztán itt vannak még a közepes tagállamok is, nem csak a nagyok és kicsik, de csak az érdem, a minőség alapján tudjuk ezt megoldani, és a rotációs kérdésre így tudunk válaszolni, ami a, kérdé, a nyelvi kérdésnél a következőt tudom mondani számomra. Az a fontos, hogy ez egy olyan nyelv legyen most a francia, és helyes is szerintem, amely elég pontosan alkalmas arra, hogy jogi nyelvként használjuk, hiszen ha egy kicsit foglalkoztunk a pénzügyi válság egyik okával, akkor láttuk, hogy a pénzügyi szektorban az angol használata, ott ö, ö, mindenki egy kicsit azt olvassa bele a szövegbe, amit szeretne, hát nem elég konkrét a nyelv, akár még ez is hozzájárulhatott a pénzügyi válsághoz, erről van egy komoly tanulmány egyébként, és hogyha pontosabb lett volna a nyelvezet, akkor elkerülhető lenne az, hogy mindenki úgy értelmez valamit, ahogyan politikailag ő szeretné. Köszönöm szépen meg Kovan asszony. Hát Köszönöm szépen. Szeretném eh, megismételni az ajánlatot, mint a jogász szakma képviselői a gyakorlati mindennapi problémákat eh, jól ismerve, azt hiszem, hogy eh, pragmatikus szinten komolyan tudnánk segíteni. Én egyetetek azzal, ami elhangzott hogy minden bíró esetében bármilyen tagállamból származzon is megfelelő felkészültségre és színvonalra van szükség, hogy a megfelelő ember kerüljön a megfelelő pozícióba. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb szempont. Természetesen helyes, amit hallottunk most, hogy nyilván egy kis ország is delegálhat akár kettő vagy három jelöltet, és ez semmiféleképpen nem minősíti vagy csökkenti a színvonalat az adott tagállam esetében. Szerintem minden tagállam számára biztosítani kell a méltányos képviseletet. És még egyszer a színvonal, a minőség követelménye nagyon fontos, ugyanakkor az arányosság is mind a kettőt figyelembe kell venni. Mi a akik napi szinten foglalkozunk a problémákkal, a, és ezek jövőbeni megoldásával még egyszer segítségre lehetünk. Köszönöm szépen, és akkor ezzel elérkeztünk a következő részhez. Elnézést. A bizottság képviselője is a körünkben van talán még az első blokkhoz kíván ezt szólni. Keppen urat üdvözlöm, és megadom a szót. Gondolom a bizottság is hozzá kíván szólni ehhez a témához. Köszönöm szépen, elnök asszony! bizottság teljes mértékben támogatja a terítéken lévő javaslatot, és nagy örömünkre szolgál, hogy a vélemények így módon konvergálnak az Európai Bíróság elnöke, illetve az Európai Parlamenti képviselők között. És ez jól beilleszkedik a bizottság álláspontjába is, ami a bíróság eredeti javaslatát illeti. Úgyhogy én csak erre szorítkoznék most egyelőre. Támogatjuk az erőfeszítéseiket, és a különböző intézmények számára továbbra is rendelkezésre állunk, hogy konszenzusra tudjunk kötni ebben a kérdésben. Köszönöm szépen, és akkor a következő blokk következik a külön vélemények témakörében. Róza Raffaili asszony a C szakpolitikai főosztály tanulmányáról fog néhány szót szólni. Meg is adom neki a szót. Thank you very much for this Köszönöm szépen, hogy bemutathatom a C főosztály által készített tanulmányt a tagállamok felső bíróságainak külön véleményeiről. Itt láthatók a címeink. Mielőtt a fő témáját ismertetném a tanulmánynak. Talán egy megjegyzést szeretnék előre bocsátani, mi a külön vélemény definíciója. Ez egy vagy két bíra azon vélemény, olyan bíra véleménye, akik részt vettek a tárgyaláson, és aminek eredményeként megszületett az ítélet, itt a bírák vagy egyetértenek, vagy nem értenek egyet az ítélettel, tehát itt vagy külön véleményről, vagy egyező véleményről beszélünk ettől függően az érvelés alapján. Miért is vitatottak, vagy vitásak a külön vélemények? Ugyanis nem minden tagállam engedélyezi ezek nyilvánosságra hozatalát. Ugyanez a helyzet, ugyanez a különbség tétel eh, létezik eh, az egyes tagállamokban, illetve az Európai Unióban is. Itt látható, hogy az egyes tagállamok milyen gyakorlatot követnek eh, a külön vélemények nyilvánosságra hozatala tekintetében. Kékkel azt a hét tagállamot jelöljük, ahol a külön véleményeket mindig tiltják. Ezekben a tagállamokban tehát annyira erős a hagyomány, hogy akár büntető jogi felelősséget vonhat maga után, ha az egyik bíra nyilvánosságra hozza a külön véleményt. A, más, a többi 20, 20 tagállamban azonban nyilvánosságra hozat, hozhatók ezek a különvélemények, 13-ban ezek a zöld eljelzett országok, megjelenhetnek, akár alkotmányügyi és normál bírói, bírósági ügyekben is az ellenvélemények. A többi országban bizonyos korlátozások léteznek. A rózsaszínnel jelzett országokban az ellenvéleményeket csak alkotmányügyi kérdésekben hozzák nyilvánosságra. A normál bírósági ügyekben viszont nem jelenhetnek meg ezek a külön vélemények. Írországban pedig általános szabályként a rendes bírósági ügyekben jelennek meg a különvélemények, alkotmányügyi ügyekben viszont ez tiltott. Milyen érvek vethetők fel a külön véleményekkel szemben? A tudományos kutatók számos érvet sorakoztattak fel a külön véleményekkel szemben, itt látható ezek közül néhány. Itt többek között arról van szó, hogy a bírák függetlensége sérülhet ezáltal, ugyanis külső nyomás nehezedhet rájuk. És itt különösen a nemzetközi ügyekre vonatkozik ez, ahol a bírákat a nemzeti kormányok jelölik ki, vagy jelölik újra, és a mandátumának lejárt a közeletével a bíra esetleg hajlamos lehet külön vélemény megfogalmazására a saját kormánya véleményének tükrözésére, annak reményében úgy újra kinevezik. A bírák újra jelölésének szabályai módosultak, tehát a hosszabb mandátummal rendelkező bírák esetleg nem jelölhetők újra, és ezáltal a függetlenségük jobban biztosítható. Egy további ellenérv egyes tudósok szerint abban rejlik, hogy a jogi megoldás nem biztos, hogy egyértelmű a elítélt fél számára. További problémát is felvetnek a tudományos szakemberek a jogi megoldás átláthatóságát illetően nyilvánvalóan azért fordul valaki bírósághoz, hogy egyértelmű megoldást kapjon, és nem akarnak a értelmezési kérdésekben elveszni. A külön vélemények tehát ebből a szempontból sem tanácsosak vagy elfogadhatók. További felvetés a külön véleményekkel szemben az, hogy ez esetleg fenyegetheti a kollegialitást a döntéshozatal folyamatában, hogyha külön vélemény jelenik meg, akkor ez megoszthatja az ítéletet megfogalmazó többséget, illetve azt a kisebbséget, aki nem osztja ezt a többségi véleményt, és külön véleményt fogalmaz meg végezetül pedig az idő, a rendelkezésre álló idő és erőforrások kérdése is felvethető. Különösen gondolunk itt a több nyelvű multilinguális rendszerekre, és ez különösen vonatkozik az Európai Bíróságra, ahol több nyelvet használnak. Vannak azonban a külön vélemények mellett szóló érvek is. Az egyik az átláthatóság. Számos szakértő szerint a külön vélemények biztosíthatják az igazságszolgáltatási folyamat átláthatóságát, tehát a demokratikus ellenőrzés színvonala emelkedhet ezáltal. Más szakértők úgy gondolják, hogy a dialógus, a párbeszéd is javulhat a bíróságok között, illetve a bíróságok és más jogi szakértők között. Itt ugyanis olyan érvek felsorakoztathatók, amelyet a jövőben is figyelembe vehetnek a bíróságok, vagy akár a fellebbviteli bíróságok is, sőt, esetleg olyan érvekre érveket is tartalmazhatnak ezek a különvélemények, amelyeket a jogalkotók is figyelembe vehetnek jövőbeni jogszabályok esetén. Ugyanakkor a bírák szólásszabadsága is ezáltal jobban érvényesül, az intellektuális integritásuk is biztosított, ugyanis a bírák nem kényszerülnek csatlakozni egy olyan ítélethez, amivel nem értenek egyet. Végezetül pedig egyes szakemberek szerint a különvélemények fokozhatják, javíthatják az ítéletek egyértelműségét, ugyanis a jogi érvelést már a végérvényes ítélet előtt köröztetik, megküldik a kollégiumnak, és ezáltal minden bíra figyelembe veheti a kisebbség véleményét is, és esetleg ezzel szemben ellenérveket sorakoztathat fel. A végérvényes ítélet tehát ezáltal teljes körűbb, megalapozottabb lehet, és meggyőzőbb erejű. Ami a nemzetközi és a nemzetek feletti bíróság gyakorlatát illeti. Általános tendencia, hogy a bírák külön véleményeket fogalmazhatnak meg. A nemzetközi bíróságok a Nemzetközi Emberi Jogi Bíróság, az Európai Bíróság is lehetővé teszi ezt. Es, egyes esetekben megjelenhetnek külön vélemények, de csak névtelenül, így például a WTO esetében, ami pedig az Európai Unió Bírósága gyakorlatát illeti, ott a külön vélemények egyelőre nem érvényesülnek. Figyelembe kell természetesen venni, hogy a az Európai Bíróság kivételes helyzetben van, egy kivételes rendszer. Itt számos előzetes döntéshozatali kereset került benyújtásra, és nagyon nagy százalékban születnek döntések ilyen ügyekben, mégpedig nemzeti szinten állandó, folyamatos konzultáció van a nemzeti bíróságok és az Európai Bíróság között. Nagyon fontos, hogy itt a bizalom és a felhatalmazás érvényesüljön. A nemzeti bírák bíznak az Európai Bíróságban, tehát ezért ennek alapján utalnak ügyeket a hatáskörébe, és ezeket az ítéleteket a nemzeti bíróságok is teljes mértékben elismerik. Tehát nagyon fontos a bizalom és a feltalmazás kérdése. Egyes tagállamokban teljesen ismeretlen a külön vélemény intézménye, és gyakorlatilag idegennek tekintik az adott ország joggyakorlatától, és éppen ezért az Európai Bíróság által esetleg megfogalmazott külön vélemények is idegenül hathatnak. Végezetül pedig jelenleg vita folyik a tudományos körökben az Európai Bíróság szerepét illetően, illetve a külön vélemény intézményének bevezetéséről elhangzottak olyan érvek, amelyek kifejezetten az Európai Bíróságra vonatkoznak. Egyesek kritizálják, kritikával élnek a bírósági döntések jellegét illetően, azzal érvelnek, hogy ezek az ítéletek gyakran kétértelműek, nem könnyen értelmezhetők, és ezt a problémát azzal lehetne áthidalni, ha a külön véleményekre is lehetőség lenne, így ugyanis közös nevezőt lehetne elérni a bírák között. A főtanácsnok szerepére rátérve. A főtanácsok intézményének hátterében az húzódott meg, hogy az ő véleménye is hozzájárulhat minden jogi érvelés megalapozottságához. Természetesen a döntéshozatali folyamat kollegialitásának kérdése is felmerül. Fontos, hogy kollégium hozza meg a döntést együttműködéses alapon, és az Európai Bíróság abból a szempontból kivételes, hogy milyen szerepet játszik a kollegialitás, ezt pedig megbonthatná a külön vélemények intézménye, felmerül az ítélet súlya is, vagy érvényesíthetősége, és ez nyilvánvalóan hozzájárul a végrehajthatósághoz, valamint a az igazságszolgáltatás átláthatóságához összességében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Messerschmitt úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a titkárságnak, hogy elkészítette ezt a nagyon fontos dokumentumot számunkra. Nagyon fontos bevezetni azzal, hogy hangsúlyozom, hogy nincsen olyan EU tagállam, ahol ne lenne valamilyen módon ilyen eltérő véleménye az emberi jogi bíróságon is alkalmazzák ezt az eltérő vélemény intézményint. Gyakorlati szakemberek és politikusok és a nemzeti bíróságok bírói természetesen a Strasburgi Bíróság ítéletét alkalmazzák, és éppen ezért ismerniük kell ezt az intézményt. Az egyetlen kérdés itt az, hogy az Európai Bíróság úgy tűnik az egyetlen nemzetközi bíróság, amely nem nyitotta a polgárai előtt ezen a területen. Néhány okot szeretnék kiragadni most, amit hallottunk, a jelentés beszélt a tekintéről, az autoritásról, nem tisztességes -e egy kis eh, többség esetén a bíróságon ezt úgy közölni vagy képviselni, hogy ez a bíróság véleménye. Ez nem erre nem látok okot valójában. Egy kis többség esetén a testületen belül azt állítani, hogy ezt a testület egyhangulag képviseli, vagy összességem képviseli, ez nem igazán helyén való, ami pedig a szakértőket, a profikat illeti, hát azt kell, hogy mondjam, ha nem, nem eléggé tudatosul bennük a tényleges helyzet, ha nem látják hogy mi van egy-egy ítélet mögött. A gyakorlati szagemberek nem ismerik azt, hogy milyen jellegű vita folyt a bíróságon belül a kapcsolatban, ha nincsenek eltérő vélemények, vagy külön vélemények. Ami, mi is valójában egy külön vélemény, ha ezt megnézzük. A tagállamok közül 20-ban van ilyen rendszer, a külön vélemény, vagy az eltérő vélemény, persze különböző módon működik ez a legkevésbé forradalmi az lenne az Európai Bíróságnál, hogyha valaki, hogy megjegyzik, hogy az egyik bíró nem értett egyet a többséggel. Név említése nélkül, ez az első lépés lenne. Egy kicsivel még forradalmibb lenne az, hogyha név szerint közlik, hogy ki volt az, akinek eltérő véleménye volt, és utána pedig Dániában az a helyzet, hogy az alternatív indoklás is szerepel, a párhuzamos indoklás, vagy eltérő indoklás. Ezt így ismerik az Egyesült Államokban, a nemzetközi bíróságok területén nagyon gyakran van jelen ez. Persze számos területen nem így van ez. Aztán itt van a fő tanácsnok, aki egy alternatív véleményt is képviselhet nem titok az, tehát, hogy különböző értelmezési lehetőségek vannak a jog kapcsán. Tehát azt mondhatom, hogy az Európai Bíróság láthatóan az egyetlen nemzetközi bíróság bármilyen oknál fogva is, amely nem teszi lehetővé a polgárok számára és a gyakorlati szakemberek számára, hogy megismerjék azt, hogy egy-egy ítélet milyen körülmények között született. Sőt, az európai intézményekre vonatkozó Lisszaboni szerződés szerinti kötelezettséget is ignorálják a nyitottsággal kapcsolatban. Tehát kötelező lenne az európai intézmények számára egy 2009-es ítélet értelmében, hogy nyitottak legyenek, és az egyetlen intézménye az Európai Bíróság, amelyik nem tartja be ezt a döntést. Tehát Koris eh, úr, itt az ideje, hogy eh, változtassanak a hozzáállásukon, legyenek nyitottabbak. Nem lehet kétségünk afelől, hogy vannak megfelelő motivációk megvan, de ezt a tudást mégsem lehet eltitkolni. Köszönöm szépen, Massip úr. Nagyon röviden. Én úgy gondolom, hogy ez a kérdés egy percet sem érdemel, és nem is a parlament hatáskörébe tartozik, ezt nem itt kell megvitatni, ugyanis mindabból, ami elhangzott, kiderül az, hogy különböző fajta vélemények láthatnak napvilágot. Nos, hát ez ugye az ítélet megszületése utáni időszakra vonatkozó kérdés, már pedig itt arról esett szó, hogy esetleg egy, kettő vagy három bíró máshogy gondolkodik. Nem, az ítélet, amely zárt ajtók mögött születik francia nyelven tolmácsok nélkül, egy olyan kérdés, aminek semmi köze nincsen ahhoz, hogy külön-külön ki mit gondol. És ahogyan erre rámutat már a, rámutatott már a kollega is, Ez így történik az amerikai Egyesült Államokban, nemzetközi bíróságokon, vagy akár a spanyol bíróságokon is. De ez egy másik kérdés, ennek semmi köze nincsen a bírói ítéletek megszületéséhez. Ugyanis az ítélet úgy születik meg, hogy a bírók közösen hozzák meg, és azután pedig, hogy mit hoznak nyilvánosságra, az már egészen más lapra tartozik. De nekünk, a par- nekünk parlamentként semmi közünk ez az egész témához. Tehát nem gondolom, hogy ennek itt és most helyszínt kellene biztosítani ennek a kérdésnek a megvitatására. Ugyanis mi nem tudjuk azt biztosítani ezzel, hogy a bíróság kapacitása növekedjen. Tájnasszony parancsoljon. Elnézést. Jó, persze. A saját tagállam viszonyai meghatároznak az ember gondolkodását. Én egy olyan tagállamból érkezek, ahol a legfelsőbb alkotmánybíróság eltérő véleményeket fogalmaz meg, és ezt eh, ott lehetőség van erre is, ezt nyomon követik. Akkoriban Messerschmidt kollégával a szakbizottsági véleményben ahol az alkotmányi kérdésekkel foglalkozunk. Megbeszéltem tehát Messzes Mitúrral, hogy ezzel a témával, az eltérő vélemények témájával foglalkozni fogunk, de aztán láttam, hogy komoly szembeszél csap az arcomba, és a bírák, akikkel azóta beszéltem, és a két jelentés során meg kell, hogy mondjam, nagyon sok bíróval beszéltem az Európai Bíróságról, személyesen találkoztam velük, másrészt pedig a legfelsőbb bíróság gok elnökeihez is fordultam a hazámból, valamennyien, azt kell, hogy mondjam, valamennyien azt mondták, hogy ez így nem lenne jó, tehát ellenzik, és azért ezt nem ignorálhatjuk teljes mértékben. Azon a véleményem vagyok, én is, hogy egy bíróságra ne kényszerítsünk rá semmit, hiszen ez az első hatalmi ág, és az első hatalmi ágként ne kényszerítsünk semmit a bíróságra, és a bíróság megszervezi a munkáját, az ítélkezését, és ők látják a problémákat. Az emberi jogi bíróságot is vizsgáltam egy kicsit őszintén szólva, és hát a helyzet az, hogy olyan esetekre mutattak rá, ahol nagyon komoly nyomás érkezett a saját bíróról, saját tagállamuktól, mindenek előtt, amikor a saját állam elmarasztalásáról van szó, hát igenis elvárják gyakran ilyenkor, hogy külön véleményt fogalmazzanak meg a tagállamok által gyakorolt nyomás egy-egy bíróra, bírára, hát erről újra és újra hallhattam. Nem gondolom, hogy egy tanulmányban ilyen nyíltan beszélnek erről, de azért háttérben hallani erről, aztán azt is hallottam, hogy hét tagállamban ez tilos, sőt Írországban éppen ott, ahol az egyetlen értelmet látom az alkotmányügyi kérdéseknél, alkotmányjogi kérdéseknél, a nagy dolgoknál az Európai Bíróság a nagy tanácsban ülésezik, tehát nem az napi apró cseprő értelmezési standard ügyekben, vagy versenyjogi vitákban, ahol szerintem aztán tényleg értelme nincsen ennek, de itt azt látom, hogy Massip kolléga is mond, hozzászólt ehhez, talán ez a megfelelő időpont, és pillanatnyilag nem érdemes talán ebbe belekapaszkodni. Nem zárom ki teljesen a jövőre nézve, de pillanatnyilag korainak tartom a vitát folytathatjuk még szerintem valamikor, de most ez korai. Jó lenne, hát lehet persze az Európai Bíróságon ilyesmit bevezetni, de ez a döntéshozatali folyamat, én két éve dolgozom ezen a területen, és el kell, hogy mondjam, már másokkal is beszéltem, valamikor másonnan indultam, de most ezen a véleménye vagyok. Köszönöm szépen, Szvijevka úr! Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy erről a kérdésről vitatkozunk, független attól, hogy jogosnak tartjuk-e vagy sem a külön vélemények megfogalmazását. Rafaeli asszony áttekintette az egyes tagállamok helyzetét e tekintetben, ugyanis így egy jobb képet kaptunk a helyzetről. Messerschmidt kollégámhoz hasonlóan én is úgy érzem, hogy megfeledkezünk arról, hogy különbség van egy nemzeti bíróság és egy nemzetközi bíróság között, ahol is a meghozott döntések több országra vonatkoznak és a bíróság összetétele is meglehetősen sokszínű. Tehát én vonakodnék azt arról állást foglalni, hogy most jelenjenek meg nyilvánosan ezek a különvélemények, vagy sem. A lényeg az, hogy az ítéletek egységesek legyenek, amit az Európai Bíróság meghoz, és ebben az esetben, ha a külön vélemények megjelennének, akkor ezzel sérülhetne az ítélet egységessége, vagy egységes értelmezése a különböző tagállamokban. Ez természetesen nem befolyásolhat minket a vitában, de minden esetre egy fontos szempont, hogy mit kell, mit lehet esetleg egy vagy öt év múlva tenni. És ennek gazdasági vetülete is van. Az Európai Bíróság számára az igen hosszan tartó eljárások problémát okoznak. És az Európai Bíróság számára biztosított források nem elegendőek ahhoz, hogy minden, minden fordítási vagy tolmácsolási költséget fedezzünk, ami ezzel kapcsolatosan felmerül. Tehát ezt a kérdést is meg kell vitatnunk, hallgassuk meg a bírák, tudósok vagy politikusok véleményét, de én itt eléggé óvatos lennék a tekintetben, hogy együtt, egyértelműen most állásfoglalunk. Nagyon sok mindent elhangzott a különböző helyzetről. Skuris úr talán a legjobb helyzetben van ahhoz, hogy erről szóljon. Miután itt a nyíltság és az áttekintetőség, átláthatóság kérdése merül fel, nyilván ezekre mindenféleképpen törekednünk kell, ezért Először is azt mondanám, hogy nekem nem hiányzanak a külön vélemények, és nem is vagyok híve a külön véleményeknek. De természetesen ez nem azt jelenti, hogy erről a kérdésről nem vitatkozhatunk. Erre mindig készen állunk, Viszont most ebben az összefüggésben csak egy konkrét kérdésre összpontosítanék. Először is, ha a külön véleményről akarunk vitatkozni, szerintem ez nem megfelelő egy háromtagú, vagy akár öttagú tanács esetében sem. Itt, ha ez egyáltalán szóba kerül, akkor csak a nagy tanács esetében kerülhet szóba. senki nem kér külön véleményt egy háromfős bíróság esetében. De nyilván mindenre lehet lehetőség. Szeretnék azonban emlékeztetni, hogy a legfontosabb eljárás az előzetes döntéshozatal. Az előzetes döntéshozatal pedig a az értelmezéssel függ össze, azzal az értelmezéssel, amelyet a bíróság ad egy konkrét nemzeti tagállam által benyújtott kérdésre. Az EU jog nem mindig teljesen egyértelmű és átlátható, és emiatt a bíróságot kérik fel, hogy adjon véleményt, értelmezze az EU jogot adott ügyben. Most tételezzük fel, hogy egy többségi döntés születik, a kisebbség csatlakozik a többség véleményéhez, és aztán a szegény nemzeti bírának kell alkalmaznia a bíróság döntését, a bíróság ítéletét. És gyakorlatilag úgy kell értelmeznie az EU jogot, ahogy a bíróság azt kimondta. Viszont felmerül a kérdése, hogyha külön véleményem van, akkor pontosan mit akart a bíróság mondani? Tehát az ilyen eljárásoknál a külön vélemények kérdése szerintem nem releváns. Természetesen erről vita, vitázhatunk, ami pedig az Európai Emberi Jogi Bírósággal való összevetést illeti, itt szerintem egyszerű kérdésre kell válaszolnunk, nevezetesen az Európa Tanács bármelyik eh, országa, amely megsértette az emberi jogi nyilatkozat bármelyik cikkét esetleg külön véleményt fogalmazhat meg, és el tudom képzelni, hogy a közvetlen kötelezettségszegési eljárások esetén, ahol 8 vagy 9 bíra ülésezik a tanácsban, ott elképzelhető lehet. Minden esetre legalábbis nincsenek strukturális kifogások ezzel kapcsolatosan. De az előzetes döntéshozatal esetében szerintem a különvélemények problémákat okozhatnak a döntések elfogadása tekintetében. Én itt azt is hallottam, hogy igazából nincs kellő súlya az ítéletnek, ha csak a többség támogatta azt. Ez szerintem nem demokratikus. Egy demokratikus rendszerben a többség az többség, és ha a többség halatja a szavát, ez ugyanolyan súlyjal bír, mintha minden bíra nyilatkozott volna. Tehát én nem hiszek abban, hogy bármiféle kétség felmerülhet, hogy egy bírósági ítélet kevésbé ö, súlyos, vagy, vagy ö, méltánylandó, és én semmiféleképpen nem javasolnám a külön véleményeket. Köszönöm szépen, Messerschmidt úr még külön jelentkezett én úgy gondolom, hogy itt egy dolgot kell tisztázni. Senki sem ö, kényszerítheti az európai bírákat arra, hogy különböző véleményt adjanak, vagy eltérő véleményt adjanak. Miről is beszélünk tehát itt? Egy lehetőségről, egész egyszerűen egy lehetőségről. Nem kényszeríthetjük őket, de lehetőséget adhatunk neki, hogy bármikor, megtegyék ezt, akkor mitől félnek? Hiszen eh, eddig nem voltak eh, különböző vélemények, de itt mi arról beszélünk, hogy elképzelhető hipotézis, egy fel, feltehető az, hogy lesz egyszer egy olyan üse eset, amiben az egyik bíró majd máshogy gondolja a helyzetet, és akkor igenis, és meg kell neki adni a lehetőséget arra, hogy eh, eltérő véleményének hangot adjon. Én szerintem bármilyen más európai intézményben, hogyha lefolytatnánk ezt a vitát, akkor egész egyszerűen botrány kerekedne ebből. Gondolják el, mit mondana azt, mi történne akkor, hogyha a bíróság azt mondaná, hogy nem akarunk nyitottságot arról, hogy miről döntünk, vagy az Európai Parlament azt mondaná, hogy nem szeretjük a nyitottságot, és az autoritásunkat fogjuk megkérdőjelezni ezzel. Hát ez egész egyszerűen botrányos lenne, nem csak politikai értelemben a modern világban kötelesek vagyunk ezt a lehetőséget megadni. Éppen ezért szerintem az Európai Bíróságnak is nyitottságot kellene biztosítani. Miért nem adja magát a helyzet, hiszen százai vannak az ítéleteinek, és egész egyszerűen nem látom, hogy miért más mondjuk a dániai helyzethez képest az Európai Bíróság helyzete, és van olyan is, hogy nem értenek egyet Dániában a bírók, és legalább lehetőséget kell biztosítani nekik arra, hogy elmondják ezt. Gondolják el, mennyire ironikus lenne az, hogy az Európai Unió, amely az nemzetközi um, emberi jogi egyezményhez csatlakozik, és mondjuk a hatos cikk alapján Strasbourgban lenne egy ítélet, vagy egy, egy ügy, egy ezzel kapcsolatban, és mondjuk ott nem lennének, vagy lehetne különböző vélemény. Az Európai Unióban itt a legmagasabb szintű bíróságról van szó. Nem szabad, hogy ez a szintézmény megakadályozza azt, hogy legalább elméletileg valamelyik kolléga, aki nem ért egyet az elhangzott bírós vagy meg, megalkotott ítélettel, nem mondhassa el a véleményét. Persze vannak olyan helyzetek, amikor csak három bíró van, de mondjuk mi van akkor, hogyha a teljes testület dönt, Azért, mert mondjuk az előzetes jogértelmezéssel kapcsolatban ez nem működik, attól még nem biztos, hogy más ügyekben sem. Miért kell ennyire negatívan hozzáállni ehhez az egészhez? Miért ilyen, miért nem tudunk megfelelni az olyan követelményeknek, amelyeknek mindenféle más nemzetközi bíróság meg tud felelni. Egész egyszerűen nem értem. Köszönöm szépen, Schmidt úr. Valamennyünk bíróság az Európai Bíróság, nem csak Skóris úré. És szeretnék lehetőséget adni az elnök úrnak, hogy reagáljon. Már elmondtam, mit szerettem volna elmondani ebben a témában. Hát időnként nincs véleményegyesség, ez teljesen természetes. Ami engem illet, és kitartok a véleményem mellett, amit itt elmondtam, annak szükségességről, szükségtelenségéről, hogy bevezessük ezt. Talán lehet, hogy a múltban élek messzes, mit úr. Jobban szeretem. Köszönöm szépen ezzel. A harmadik blokk következik a meghallgatásunkban. Vezna Naglicsnak a C politik, szakpolitikai osztályról szeretné megadni a szót, és Joyce úrnak, és Pecset Joyce úrnak, az Atta Temple Chambers London képviselőjének Először Naglic úr fog hozzászólni a dokumentumhoz való hozzáférésről. A Policy Department, a szakpolitikai osztály készített egy tanulmányt. Elnézést kell kérnem persze, az idő előre szaladt, és kérem a hozzászólókat, akik most következnek, nem az ő hibájuk, vegyék igénybe a szükséges időt, de lehető legrövidebben. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapok a tanulmány bemutatására. Nagyon rövid leszek, eh, mégis átfogó. Miről is szól ez a tanulmány? A harmadik felek hozzáféréséről a bíróság anyagaihoz. A kérdés, hát két nagy aspektusa van ennek a kérdésnek. Egy harmadik személy hozzáférhet egy bírósági aktához, ez bizalmas úgy általában, vagy csak bizonyos részei bizalmasan kezelendők, a következő pedig, hogy milyen erőfeszítéssel juthat egy harmadik személy a dokumentumokhoz. Tehát elég az, hogy az ember küld egy e-mailt egy adott bizottságra, és meg kéri az adatot, vagy hozzáférést kér egy X esethez, vagy személyesen kell megjelenni a bíróságon ez egy kérdés természetesen, vagy adott esetben kérhet még egy másolatot is. Nagyon fontos, hogy mi megértsük, miért van szükség erre a tanulmányra. Az egyik fő ok az volt, hogy a jogi szakbizottságot sokan megkeresték a gyakorlati életből a jogászok, és elmondták, hogy nem igen tudjuk megérteni, hogy miért nem kapunk meg bizonyos dokumentumokat egy bíróságról, ami elérhető akár egy tagállami adatbázisról is, de hogyha az Európai Bírósághoz fordulunk, ugyanezért a dokumentumért megvan egy nyelven, ezt amit én értek és tudom, de mégis azt mondja a bíróság, hogy ez egy belső dokumentum, amit nem ad ki. És adott esetben meghallgatáson is részt vettek jogászok, és olyan nyelven kapják meg a beszámolót, magyarul például, annak ellenére, hogy franciául is megvan egy dokumentum, és amikor kérték a francia változatot a bíróságtól, akkor gyakorlatilag nem kapták meg ezt, mert megismételte azt, amit már hallottunk, a bíróság ez egy belső változat, és nem lehet kiadni harmadik érdekelt feleknek. Most pedig nézzük meg a hozzáférést. Pillanatnyilag hol is tartunk az Európai Unióban, úgy általában a világban is beszélhetünk erről, a bírósági dokumentumhoz való hozzáférés témája, tehát nagyon fontos. Van, a, itt egyfajta kivételről van szó a, közi, a nyilvános információk alól, és itt természetesen a jogi bírósági anyagokhoz kíván harmadik személy hozzáférni bizonyos adatokhoz, és adott esetben ez administratív anyagot képezhet a bíróságon. Valamikor a hozzáférés alól nincs kivétel a bírósági anyagoknál, de aztán vannak mégis kivételek számos esetben, például, hogyha a bíróság mérlegeléséről van szó, tanácskozási anyagairól van szó, adott esetben nehéz általános kijelentést tenni olyan értelemben, hogy minden nemű anyaghoz hozzáférhetnek harmadik személyek. Hogyha ez nem így van, akkor is beszélhetünk bizonyos jogról, vagy tartalomról, harmadik személy csak akkor férhet hozzá bírósági anyaghoz, hogyha már kész van, lezárták az ügyet, és nincs függőben a bíróság előtt. Hol is tartunk pillanatnyilag, ha ezt a kérdést tesszük fel? A válasz talán más. Ez, hogyha egy statik külsős perspektívával követjük. Nem túl sok olyan ország van a világon, amelyek úgy általában hozzáférést biztosítanak a bírósági anyagokhoz harmadik személyek számára. Viszont, hogyha ezt a jelenséget egy dinamikus perspektívából közelítjük, és megnézzük, hogy 40-50 év alatt mi történt, akkor a következő eredményre jutunk. Számos ország úgy döntött, hogy a jogot alkotnak a hozzáféréssel kapcsolatban, és az internet lehetőségével úgy döntöttek, hogy nyilvános információt közé kell tenni az interneten is, és láthatjuk, hogy a transzparencia nem csak a jogalkotók és a kormány számára fontos téma, hanem a bíróság számára is hiszen láthatjuk az egész világon, hogy kötelezik eh, a bíróságot, az igazságszolgáltatást, hogy a lehető legnyitottabb módon működjenek. Eh, Kanadát vizsgáltuk külön tekintettel, és eh, miért történt ez Kanadával, miért Kanadát vizsgáltott? Ott számos problematikus téma merült fel, amit mi is jól ismerünk Kanadának megfelelően nyitott kezelése van a hozzáférések esetén, tehát alkotmányügyi kérdés, hogy két alapvető dolgot jelentenek ki. Mindenki elmehet egy bírósági meghallgatra, hogyha ez nyilvános meghallgatás, a másik pedig, hogy mindenki hozzáférést kaphat a bírósági anyagokhoz, dossziékhoz a bíróság területén láthatjuk, hogy hogyha valaki az internet idején ez egy kicsit elavultnak tűnhet, és akkor elkezdtek vitatkozni arról, hogy az internetnek milyen szerep juthat itt az hozzáférés esetében, tehát hogyan alkalmazkodhatjanak új technológiai lehetőségekhez. Természetesen az egyik legproblematikusabb téma a távolsági hozzáférés, hiszen hogyan lehet személyes adatokat megvédeni ilyen esetekben, de az igazságszolgáltatás azt mondta Kanadában, hogy meg tudjuk oldani ezt a problémát oly módon, hogy egyértelművé kell tenni, hogy harmadik felek megkaphatják a dokumentumot, és nem kérhetnek túl magas szintet és vagyis, hogyha valami túlságosan személyes vagy hasonló, akkor az eset kapcsán akkor lehetőség van arra, hogy bizonyos adatokat visszatartsanak. A kanadai rendszer rendkívül érdekes számunkra, mert a távolsági hozzáférés az kötelező, és nem mondhatja a bíróság, hogy megkapod a dokumentumot, de személyesen kell bejönni a bíróságra a távolsági hozzáférést lehetővé kell tenni. Természetesen megállapodást kell kötni olyan értelemben, hogy a harmadik fél, hogy nem él vissza a jogaival, és ott neki is vannak bizonyos kötelezettségei, ezt el kell ismerni, és bizonyos mechanizmusokat, kontrollmechanizmusokat alkalmazni kell, tehát olyan személyek nem férhetnek hozzá, akik visszaélhetnek az kapott adatokkal és információkkal. De itt most a részletekbe nem tudok belemenni sajnos. A bíróság Kanadában, vagy az igazságszolgáltatás tiszta van azzal is, hogy az összes adat kiadása, a nyers adatok kiadása nem elegendő önmagában, hanem kutatást is lehetővé kívánnak tenni. Nem mindig az összes adat kiadása az érdekes, hanem kategorizálni kell az adatokat, és bizonyos adatokat kivonatos formában is lehetővé kell tenni, vagy ki kell dolgozni ha most megnézzük, az Európai Bíróságot pillanatnyilag harmadik személyeknek nincs hozzáférésük. Van egyébként egy kereső oldaluk, ami nagyon felhasználóbarát, de a konkrét esetekhez, a konkrét dossziékhoz való hozzáférés harmadik felek esetében úgy működik, hogy először regisztrálni kell, illetve a nyilvántartást kell megkeresni a bíróságon, és akkor vizsgálják a konkrét esetet, és akkor engedélyt adnak, és hogyha a két érintett fél nem járul hozzá, akkor a harmadik fél nem kaphatja meg a konkrét dokumentumot. Természetesen ez sok időbe kerül, fáradtságos dolog, és hogyha a kanadai rendszer szempontjából vizsgáljuk ezt a rendszert, ez meglehetősen kérdéses hozzáállás, és kérdéses, hogy ezt a gyakorlatot folytatni kell. És most pedig azt gondolom, most befejezem az előadásomat, mert Patrick Joyce ugyanebben a témában folytatja saját személyes tapasztalatai alapján olyan kérdésekkel, amelyek szintén az Európai Bíróság dokumentumhoz való hozzáférést vizsgálják. Köszönöm. Mielőtt Patrick Joyce onak adok szót, Skuris úr önöktől elbúcsúzok. Azt gondolom, hogy az ilyenfajta párbeszéd és vita az Európai Parlament és az Európai Bíróság között egy rendkívül fontos dolog a mi jogalkotói tevékenységünk szempontjából is. Ilyen értelemben csak azt tudom mondani, jó dolog, hogy ilyen koncentrációban folytathatjuk, majd később szeretnénk ezt folytatni. Most pedig a gyakorlati szakember Pecset Joyce következik, ő mondja el a véleményét arról, hogyan férünk hozzá az Európai Bíróság dokumentumaihoz. Sajnos nincs mikrofon. Elnök asszony. Én igyekszem rövidre fogni. Én eh, írásban elkészítettem az előadásomat, amit majd eh, a az ülés után átadok. Először is szeretném megköszönni a meghívást. Ez az első bekezdés, a második bekezdés pedig elismeri azt a rendkívüli nagy munkát, teljesítményt, amit a bíróság az elmúlt években elvégzett. Szerintem ezt mindenféleképpen a jegyzőkönyvben lehetne jegyz, feljezni. A jelenlegi meghallgatás nagyon sok témát érint. Az én meghívásomat egy konkrét ügy indokolta a nevezetesen a bírósági dokumentumokhoz való hozzáférés kérdése, másrészt pedig, hogy én a gyakorlatban is jogászként tevékenykedem, a bíróságok felé is felelősséggel tartozom, illetve az ügyfelek irányában is. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a rendelkezésre álló joganyagot kutatni tudjam, és megfelelő tanácsot tudjak adni a bíróság előtt, illetve az ügyfeleiknek. Tehát egyrészt nekem is tisztán kell látnom a joganyagot, másrészt pedig megfelelő jogi tanácsal kell szolgáljak, olyan helyzetben kell legyek, hogy a bíróságon meg tudjam védeni, érvelni tudjak az adott ügyben, és biztos legyek abban is, hogy az ügyet megfelelően képviselik, illetve a bíróságot is megfelelő segítséggel látják el. Tehát a jogi bírósági anyagok mind ezen szempontok alapján nagyon fontosak. Én Nadlics asszony tanulmányát olvastam, mégpedig nagy érdeklődéssel, a tanulmány egy igen alapos és megalapozott elemzést tartalmaz a bírósági anyagok hozzáférhetőségét, az ezzel kapcsolatos problémákat illetően, illetve hasznos ajánlásokat fogalmaz meg. Most akkor miért is vagyok itt? Hogy kerültem ide? Néhány évvel ezelőtt pontosabban tavaly, márciusban nem jogtanácsosként, hanem megfigyelőként részt vettem az egyik európai bírósági tárgyaláson. A tanácsnokok felszólalásai során a az írásos észrevételekben konkrét utalások voltak bizonyos jogszabályi helyekre. Nyilván a bíróság pontosan tudta, hogy a tanácsokok miről beszélnek, de az ilyen írásos észrevételek nélkül a nyilvános ülésen tett előterjesztések gyakorlatilag számomra értelmetlenek voltak, illetve mindenki számára, aki csak megfigyelőként volt jelen. Ezt követően megkérdeztem, hogy nem tudnám-e írásban megkapni ezeket az anyagokat, majd azt a választ kaptam, hogy ezek nem állnak rendelkezésre nyilvánosan, tehát külön kell kérelmeznem. Én ezt mindenféleképpen egy információs deficitnek tartom, legalábbis a szakmai megfigyelők szempontjából. Amikor én kérvényeztem ezeket az anyagokat, azt mondták, hogy eh, mindaddig, amíg az ügy folyamatban van, és le nem zárul, eh, tiszteletben kell tartani a bíróság eh, komolyságát, és annak ellenére, hogy ez az ügy összefüggött egy olyan ügyel, amit én nagy-Britániában képviseltem, nem tudtam megkapni ezt az anyagot, és ebből fakadóan nem tudtam megfelelően tájékoztatni, vagy tanácsal ellátni az ügyfelemet, illetve az otthoni bíróságot. Ebből aztán, mint megfigyelő számára, kettős probléma adódott. Először is az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, másrészt pedig számomra, mint szakmai megfigyelő számára a megfelelő tájékozódás hiányossága. Tudom, hogy ez egy komoly probléma, és ezt megpróbáltam ellenérvekkel ütköztetni, és ez szerepel az előadásomban is, az írásos előadásomban, az Európai Bíróság nyitottabb és átláthatóbban működhetne, és jobban elősegíthetné az igazsághoz, igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést. Ez szerintem nem sodorná veszélybe a bíróság komolyságát, de minden esetre nagyobb támogatást és elismerést élvezhetne a közvélemény részéről. Én eh, bent ültem a tárgyalóteremben, és eh, az ott elhangzottakkal szemben próbáltam ütköztetni az érveimet. Még egy dolgot eh, a meghallgatási jegyzőkönyvvel kapcsolatosan. Az új eljárás rend szerint ez a jegyzőkönyv egyáltalán nem kerül nyilvánosságra, nem jelenik meg ami szerintem egy meglehetősen retrográd intézkedés. Nadics asszony a 6.2.3-as bekezdésben, a tanulmányban azt javasolja, hogy ezen a visszafelé tekintő intézkedésen hogyan lehetne segíteni. McGowan kolléga említette a szabályok bizottságát, az úgynevezett Rules Committee-t, ami ben kellő arányban képviseltetnék magukat az úgymond bírói szolgáltatások, az igazságszolgáltatás felhasználói. Úgyhogy eh, nem is nyújtanám hosszabbra, elnök asszony, én eh, nagyon eh, nagy készséggel állok rendelkezésre minden további együttműködés előtt. Köszönöm szépen a hozzászólását. Az Európai Bíróság részéről kelet úr, ha kíván szólni, akkor megadom a szót. Köszönöm szépen. nem fogok túl sok információval szolgálni, csak egész egyszerűen annyit szerettem volna elmondani, hogy ez egyértelműen egy olyan téma, amely rendkívül fontos számunkra, a fellebezés, és a jelentés rámutat arra is, hogy tagállamról tagállamra más a helyzet, és hogy ráadásul ez egy olyan helyzet, amely állandó mozgásban van. A különböző jogrendekben más a helyzet, és ezzel kapcsolatban arra szeretnék én is utalni, hogy a jelentés a hearinggel kapcsolatban hogyan valósult meg. Nem arról van szó, hogy nem fogunk többet gondolni erre. Egész egyszerűen a bíróságnak is spórolnia kell, a lehető legjobban kell kezelnie, ö, tehát biztosítania kell saját működését, azonban ez a dokumentum nem is létezett korábban. És egy bizonyos ponton vissza kellett vonnunk ennek a dokumentumnak a létét, De itt ugye a forrásokkal kapcsolatban is érkeztek kérdések. Hát igen, bizony, sajnos az Európai Bíróságot is érintik a megszorító intézkedések, Úgyhogy nem arról van szó, hogy a dokumentumokat nem akarjuk nyilvánosságra hozni, hanem egész egyszerűen nem léteznek már ezek a dokumentumok. Köszönöm. Ezzel a meghallgatás végére érünk. Az érdeklődőket szeretném bíztatni, hogy fog, hogyha tovább kívánnak foglalkozni a témával, akkor vigyék magukkal a tanulmányokat, és mindenek előtt a Policy Departmentnek, a szakpolitikai osztálynak szeretném elmondani a hálánkat, hogy ilyen jó minőségű anyagot készítettek a tanulmány formájában. Úgy gondolom, hogy ez a munkánkat elmélyítette, gazdagította, és tovább lehet folytatni. Tain kolléganőnek pedig sok sikert kívánok a jelentés elkészítése során. Köszönöm az összes résztvevőnek, a gyakorlati oldal képviselőinek, köszönöm szépen az Európai Bíróság jelenlévő embereinek, akik lehetővé tették, hogy betekintést nyerjünk ebbe a munkába, és mindenkinek, aki ezen a területen dolgozik. Ezzel véget ér a meghallgatás. Nem a következő napi rendi pont Mészáros úr következik, hanem már az elején elmondtam itt a szakbozítsági ülés elején, hanem a koordinátorok Strasburgi ülésének eredményét szeretném közölni, meglehetősen terjedelmes anyag született, sok mindent el tudok mondani ezzel kapcsolatban. Mindenek előtt a raportőrök kinevezése, illetőleg azok, akik véleményeket írnak. Lichtenberg kolléganő fog az Alexander Alvaro mentességéről egy jelentést készíteni. Ott Karim úr következőként a jobb jogalkotás 19. jelentésével foglalkozik 2011 az audiovizuális előadásokkal Boris úr foglalkozik jelentéskészítőként, Geringer asszony pedig a cloud computing Európában témával foglalkozik. López Isturiez, most franciául mondom, mert ilyen módon l'Union européenne de la sécession d'un territoire d'un État membre un Also eines Teils eines Egy tagállam egy részének kilépése a tagállamból, aztán egy vélemény felvizsgálat, angolul mondom, harmadik államok polgárainak beutazása tanulmányi célokkal, önkétes munkára, szolgáltatásra, oper munkára, Stojanov úr lesz, aki ezt a jelentést készíti. Aztán a következő a pénzügyi tranzakciós adó témája. Itt én leszek az jogi szakbizottság képviselője. Módosítókat készítünk, mint mondtam, nem véleményíródik, ezt már az elején elmondtam, mivel az időszorításába kerültünk, a módosítókat Léne elnök úr és az én nevemben megszavaztatjuk, és utána az ECOM-ba továbbítjuk. Egyszerűen a menetrend nem teszi lehetővé, hogy a szokásos eljárást alkalmazzuk, és a téma annyira fontos, hogy véleményünk szerint az a jogi szakbizottságnak ezzel foglalkoznia kell. A következő pont egy szóbeli kérdés a Stockholmi program haladásával kapcsolatban. Itt a Libe szakbizottsággal és az AFKE szakbizottsággal közös szóbeli kérdés lesz majd a májusi plenárison. A harmadik napi rendi pont az, az hogy a szakbizottságunk az EU igazságügyi vagy igazságszolgáltatási eredménytáblájáról készít majd egy jelentést. A következő a litván elnökség lesz majd, amely egy szakbizottsági ülésen július 9-én bemutatja a prioritásait. Ez Bernatonis miniszter úr jelenlétében történik, és Pirutis úr, a kultuszminiszter is jelen lesz. Július 8-án egy félnapos külön találkozó lesz, pontosabban szólva egy szakbizottsági ülés lesz itt, mint mondtam, július 8-án délután másképp ez nem tud működni, sajnos, mert különben nem tudjuk a programot elvégezni. Végül pedig az Európai Bizottság alelnöke, Sefcsovics biztos úr június 19-én találkozik velünk, és az, igaz, az igazgatási jog területén a haladásról fog beszélni, 16 órakor kerül erre sor. Aztán a májusi plenáris ülésen Strasbourgban lehetőség nyílik arra, hogy az Európai Emberi Jogi Bíróságot meglátogassuk, és eszmecserére is sor kerül azon tagok, akik ebben szeretnének részt venni, azokat megkérjük, hogy ilyen irányú szándékukat a titkársággal közöljék. Aztán egy interparlamenti találkozó is lesz a Stockholmi programmal kapcsolatban, a Libe szakbizottsággal együtt, ez június 20-án lesz a tárgyalások a copyright kérdésekben a gyengéllátók esetében, és erre a májusban a Strasbourgban lesz egy ülés, a véleménycsere. Aztán a koordinátorok úgy döntöttek, hogy a 2013-as költségvetés vonatkozásában születik majd egy vélemény és a mandátumot megadják egy jelentéskészítőnek, hogy a bizottság tervezetét az Európai Bíróságra vonatkozóan készítsék el. Szeretném még közölni, hogy a jogi szakbizottság egy jogalapot is vizsgál a nemek egyensúlyával kapcsolatban, az említett kvótáról van szó. Itt is, tehát, mint mondtam, a jogalap az, amiről beszélni fogunk. Szavazás lesz nem a mostani ülésen, hanem a következő ülésen viszont. Aztán egy következő téma, a jogi szakbizottság hivatalos látogatást tesz eh, július 17-én, 18-án Litvániába. Vilniusban találkozik hivatalos eh, személyekkel, az elnökség, a litván elnökség eh, legfontosabb témáit kívánjuk megvitatni. Aztán az utolsó pont, amit a koordinátorok üléséről szeretnék bejelenteni, mondom, ez a Strasburgi koordinátorok ülése volt, szakbizottságunkat mm, felkérték, hogy a Petivel készítsünk egy meghallgatást az Európai Ombudsman személyéről. Ezek igen terjedelmes eredmények voltak, elég sok minden megbeszéltünk ott, ezt kellett elmondanom a koordinátorok ülésén, ezzel rátérek a következő napi rendi pontra. Túl nagy vonakodás nélkül meg is adom a szót a belső piacon történő elektronikus tranzakcióhoz kapcsolódó elektronikus azonosítás és megbízható szolgáltatások témájában Mészáros úr, az előadó parancsoljon. Thank you, Madam Chair. Before... Köszönöm szépen. Mielőtt bemutatnám a az anyagomat szeretnék köszönetet mondani a Júri és a néppárti titkárságnak, ugyanis nagyon nagy együttműködésről tettek tanulunk bizonyságot a felkészítő fázisban. Itt az INTA szakbizottság jelentéséhez készítünk véleményt. Az elektronikus identifikáció, elektronikus tranzakciók biztosítása a belső piacon. Az E identifikáció rendkívül fontos mind az emberek, mind a vállalkozások számára. Éppen ezért nagyon tetszik nekem az Európai Bizottságnak a javaslata, mi szerint egy rendeletet akar megalkotni ezen a területen. Ez a 12 javaslat közül az utolsó a Single Market Act-ben, az egységes piacra vonatkozó jogszabályban. Célja, hogy megfelelő jogi keretet biztosítson a biztonságos elektronikus tranzakciók számára Európai Uniós szinten. A cél az, hogy a vállalkozások és az állampolgárok nemzeti identifikációs rendszereiket tudják alkalmazni más országok közszolgálataihoz való hozzáférésékor. A rendelet a kölcsönös elismerést irányozza elé a különböző identifikációs rendszerek között. Én meg vagyok győződve arról, hogy az európai polgárok, a hatóságok és a vállalkozások a 21. században igenis, és igénylik az, hogy létezzen digitális belső piac, egységes piac. Ugyanis az emberek sokat utaznak, munka, tanulás, bármilyen másokból folyt, kifolyólag. Jelenleg a kormányok információs rendszerei nagyon bonyolultak, és sokszor nem is léteznek online módon, vagy csak nagyon korlátozott módon, vagy pedig drágán. Mi is az előnye egy európai rendszernek ezen a területen, a határokon átnyúló vetületében? következő. Az európai szintű identifikáció sokkal költséghatékonyabb, és időt lehet vele megtakarítani, mint ahogyan a jelenlegi rendszerhez képest. A rendeletnek minden a pozitív hatása lesz az Európai Unió különböző területein. E-közbeszerzés, e adóbeszedés, szociális szolgáltatások és oktatási szolgáltatások. Nagyobb jogbiztonságot fog biztosítani az e-tranzakciók, e-identifikáció területén a belső piacon. A jelentés, vagy a vélemény készítőjeként a Júri részéről azt szeretném alá húzni, hogy garantálni kell egy megfelelő elektronikus biztonságot a rendeletekben, annak érdekében, hogy az emberek, illetve a vállalkozások bízzanak benne, hogy eléggé biztonságosak a határokon átnyúló elektronikus rendszerek. Éppen ezért néhány javaslattal álltam elő, főként a felelősségvállalás, illetve az adatvédelem területén nem szükséges a kis és középvállalkozásokat túl nagy administratív terhekkel sújtani, mm, ezt is célozza a javaslatom, és végül is azt is javasoltam, hogy a bizottsági Implementing és Delegating act ek a 290, illetve 291-es cikkeknek megfelelően az Európai Unió szerződésének megfelelően valósuljanak meg. Néhány olyan területen, amelyen a hatáskör delegálása nem tűnt megfelelőnek, ezt jeleztem. Ez attól is függ természetesen, hogy milyen tartalma van az adott hatáskör delegációnak, átadásnak. Ezzel kapcsolatban módosításokat terjesztettem be amennyiben én tudom, amennyire én tudom, május 15-e lesz a módosítások beterjesztésének határideje. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kíván-e valaki felszólalni? Úgy tűnik nem. Minden fontos elhangzott, tehát a módosítók határideje, illetve bocsánat, Téle asszony mégiscsak jelentkezne elnézést, árnyék jelentéstevőként elfelejtettem fel mutatni a kártyámat. Köszönöm szépen, és köszönöm Mészáros úrnak is a véleménytervezetet. Üdvözlöm én is a bizottság javaslatát, és mint ahogy már elhangzott, ez a digitális menetrend egyik fontos eleme. Nagyon fontos, hogy változások történjenek a jogszabályokban, amelyek már eléggé elavultak a digitális rendszer továbbfejlesztése érdekében. És itt különösen a határidőkön, határokon átnyúló tranzakciókra vonatkozóan harmonizált megközelítésre van szükség, és itt elsősorban a bizalom hiány, ami ezt indokolja. Nagyon fontos, hogy fokozzuk a bizalmat az elektronikus szolgáltatások területén, és a jogbiztonságot is fokozzuk. A javaslat nyelvezete azonban egy kicsikét zavaros a tekintetben, hogy hogyan lehet ezt a gyakorlatban alak, alkalmazni. Például itt az elektronikus rendszerek notifikációjáról van szó, és a azonosítók egyértelmű hozzárendelése magánszemélyeknek, illetve vállalkozásoknak. Itt a tagállamokat terhelni ez a felelősség, úgyhogy ez nem egészen világos, hogy ez pontosan mit jelent. És még egy dolog, amiről már szó volt, a megvalósításon, illetve delegát, feltalmazáson alapuló jogi aktusok tekintetében itt további pontosításra van szükség ebben az összefüggésben én remélem, hogy olyan együttműködést tudunk tovább folytatni a kollégákkal, amivel sikerül majd ezt az egységes piacot kialakítani. Messzáros úr kíván -e erre reflektálni? I don't think so that it is necessary now we can uh, Azt hiszem, hogy most nem szükséges, majd később konzultálhatunk a kollégával, de köszönöm szépen a felvetéseket. Sok sikert a további együttműködéshez, és akkor következik a napirendünkön Sobov úr véleménye az Európai Unió és az Oroszországi Federáció közötti kábítószer prekuzorokról szóló megállapodás. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a titkárság munkatársainak, a szakbizottság jogi munkatársainak a vélemény összeállításáért. Ez a vélemény eléggé kényes kérdéssel foglalkozik, ami nyilvánvaló. Itt most konkrétan az EU és Oroszország közötti megállapodásról van szó. Nagyon fontos kérdésekben a biztonság szempontjából, illetve a szintetikus kábítószerek gyártásával együtt járó negatív következmények tekintetében. A piac egyre bővül, és szervezett bűnözői csoportok a komoly nyereségre, haszonra tesznek szert az úgynevezett szintetikus kábítószer gyártásból és nagykereskedelméből. A kábítószerek változatlanul komoly problémát jelentenek az EU-n belül. Az MCDDA azonban egy pozitív fejleményről is beszámolt, nevezetesen a hagyományos, így például a heroin és a kokain, tehát a hagyományos kábítószerek fogyasztása visszaszorulóban van egyes országokban, ugyanakkor viszont ezzel párhuzamosan a szintetikus kábítószerek fogyasztása igencsak megugrott más országokban, ezek pedig so, sokkal erőteljesebb függőséget és súlyos káros, egészségkárosodást okoznak. És miután ennyire népszerűek, a szervezett bűnözők sokkal inkább ebbe az irányba fordultak, tehát mindenféleképpen fel kell lépni azzal szemben, hogy hozzáférhessenek azon alkotó elemekhez, amelyekből ilyen szintetikus kábítószereket lehet előállítani, nevezetesen a prekurzorokhoz. Az ilyen kábítószerek előállítása igen, nagy mértékben az Orosz Föderációban koncentrálódik. 2015-re illetve 2002 és 2012 között a prekurzor előállításra fókuszáltunk. Tehát nagyon fontos, miután említettem, hogy Oroszország az egyik fő forrása az ilyen kábítószereknek, hogy az együttműködésünket szorosabbra fonjuk és valamilyen módon korlátozzuk az egyébként jog, legális forrásokból beszerezhető prekurzorok forgalmazását. Az említett megállapodás a személyes adatok védelméről is gondoskodik, azon személyek esetében, akiket a megállapodás egyes rendelkezései érinthetnek, és nagyon fontos, hogy jogaik ne sérüljenek, hiszen a megállapodásnak nem ez a célja, ezt a megállapodást ugyanakkor viszont érvényesíteni kell. Én alapvetően azt javasolom a szakbizottságnak, hogy ratifikáljuk az említett EU-Oroszország közötti megállapodást. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen Zsobró úrnak. Nem látok pillanatnyilag hozzászólást. Szeretném ebbe az összefüggésben kidomborítani, hogy módosítókat nem lehet beterjeszteni ehhez, ami azt jelenti, hogy még ezen a szakbizottsági ülésen szavazhatunk, vagy szavazni fogunk róla. Ezzel tovább lépünk a hetedik napi rendi pontra, a javaslat az atomkárok és a polgári felelősség témájáról van szó. Szóval Mészáros úr kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Erről vitát folytattunk már korábban a szakbizottság szintjén, most pedig szeretném összefoglalni azt, amit kidolgoztunk, és a legfontosabb javaslatokat, ajánlásokat megfogalmazom a magam nevében a tanács döntése felhatalmazza a tagállamokat, hogy a Bécsi Egyezményhez csatlakozzon. Ez 1963-ban született május 21-én, a Bécsi Egyezménynek szokták ezt ne, nevezni, ezt ratifikálni lehet az Európai Unió nevében, vagy ki lehet terjeszteni. Mi is a célja ennek a javaslatnak? tagállamok, a EU tagállamokat, amelyek már szerződő felei a Bécsi Egyezménynek, amely az atomkárokért való polgári felelősséget vizsgálja, és módosítás esetén, illetve bővítés esetén, kiterjesztés esetén csatlakozhatnak a tagállamok. Bulgária, Csehköztársaság, Észtország, Magyarország, Litvánia, Lengyelország és Szlovákia azok, amelyekről itt szó van. Pillanatnyilag a nemzetközi nukleáris energia rezsimet két nagy jogi eszköz szabályozza a Bécsi Egyezmény, amelyet 1997-es jegyzőkönyv valósított meg, aztán a nukleáris energia 1960-as egyezménye, amelyet később számos alkalommal módosítottak, és a brüsszeli egyezmény 1963. január 31-én született meg. Ezek a, ugyanazon érdemi szabályozást tartalmazzák a szerződő felek, amelyek a Párizsi Egyezmény részesei, nem ugyanazok, mint azok a Bécsi Egyezmény részes felei. A Bécsi Egyezmény módosításai olyan részeket tartalmaznak, amelyek adott esetben egy nukleáris baleset esetén lépnek hatályba és megalapítja a kárfelelősséget, és definiálja a nukleáris kárt Éppen ezért a 97-es jegyzőkönyv nagyon fontos és kedvező az Európai Unión belül az áldozatok számára. A jegyzőkönyv, amelyet 97. szeptember 12-én fogadtak el a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség pártfogása mellett. Ez olyan előírásokat, rendelkezéseket vezet be, és olyan jogalkalmazást és igaz, és jog, végrehajtást, amely hatékonyan alkalmazható az EU e jog keretei között, mindenek előtt a Brüsszel egyes rendeletben. Éppen ezért itt a tagállamok nem lehetnek szerződő felei ennek a jegyzőkönyvnek, a Brüsszel egyértelmében, legalábbis az említett előírások vonatkozásában. A tanács éppen ezért határozatában azt javasolja, hogy a 97-es jegyzőkönyv módosítását az é... tegyék lehetővé a tagállamok vonatkozásában. Az Európai Unió működését szabályozó szerződés értelmében erre van lehetőség, itt az, azonban az a parlament hozzájárulására van szükség, hiszen egy jogalkalmazási téma vető, merül fel. Ajánlásunkban teljes mértékben támogatjuk ezt a javaslatot, és javasoljuk, hogy a parlament járuljon hozzá a tanácsi határozat tervezetének elfogadásához. Ez az eljárás lehetővé teszi a Bécsi Egyezmény szerződő feleinek, hogy zárják le, fogadják el a 97-es jegyzőkönyvet. Végül szeretném elmondani, lehet, hogy haladást jelentene az is, ha a jövőben megfogalmaznánk azt a lehetőséget, eh, hogy eh, a polgári kárfelelőben a nukleáris baleseteknél egységesítenénk az eljárást az EU-n belül. Köszönöm szépen. Hát... Hozzászólás nincs. Május harmadika a módosítók beterjesztésének határideje, és ezzel a következő napirendi pont következik. Stojanov úr, a nyolcadik napirendi pont feldolgozója, pénzügyi beszámolás és könyvvizsgálat területi meghatározott tevékenységet támogató 2014-2020 közötti időszakra szóló uniós program. Stojanov úr. Благодаря, госпожо председател. Ще припомня с а, няколко думи темата на въпроса. Става дума néhány szót szeretnék szólni arról, hogy valójában miről is van itt szó. Arról van szó, hogy a tanácssal megállapodunk egy jogalkotási aktusban, amely három intézmény finanszírozását teszi lehetővé olyan intézményekről van szó, amelyek a pénzügyi beszámolás területén működnek. A dokumentum maga egyébként megfelelően rövid. Arról van szó, hogy a következő tervezési időszakban, hogy finanszírozzuk ezt a három intézményt, hogy függetlenül tudjanak működni ezen időszak alatt, és elvégezzék a feladatukat. Olyan értelemben, hogy a számviteli sztenderdeket állapítsanak meg. A cél az, hogy egységes, globális szintű számviteli szabályozást állapítsuk meg. Első meghallgatás során elmondtam már, hogy mm, túl nagy feladatunk ezzel kapcsolatban nincsen. Javaslatot tettem egy módosításra, itt a felhatalmazáson alapuló jogszabályokra vonatkozóan van erről szó, és meg akartam hosszabbítani a határidőt is őszintén szólva. Egyébként pedig a tanács ö, ö, közbeszólhat és ellenjavaslattal élhet, amennyiben a bizottság meg akarjuk adni a delegált jogszabály lehetőségét. Itt erről némi vita alakult ki. A kérdés az volt, hogy a e felsorolás mit tartalmaz az ügynökségek rendkívül fontosak a globális szinten, hiszen a számviteli tevékenységre nagy befolyással vannak, és ilyen értelemben megkönnyíthetik a gazdasági szereplők ilyen jellegű tevékenységét. a felsorolt szervezetek, amelyeket tartalmaz a jogalkotási javaslat, ezeket Eredetileg a tagállamok finanszírozták, ezek a tagállamok voltak azok, amelyek létrehozták valamikor ezeket, viszont időközben a finanszírozás átalakul, és a legutóbb, a következő tervezési időszakban ez már nem így fog működni, és az Európai Uniónak kell vállalnia ezt a finanszírozást. Én úgy gondolom, hogy egy ajánlást lehetne készíteni a szervezetek számára, abban az összefüggésben, hogy az Unió finanszírozza őket, és ez azt tartalmazná, ez az ajánlás, hogy az Európai Unió ellenőrzése alá kerülnek módosítót fogok készíteni és javasolni ebben az összefüggésben. Ajánlás formájában fog ez megszületni, és a transzparencia és a számviteli fegyelem az, amit erősíteni szeretnék ezzel. Az egyetlen ügynökség már, egy ügynökség már beleegyezett ebbe, a maradék kettőre kell még koncentrálnom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e hozzászólási igény? A módosítók beterjesztésének határidő. Bocsánat, ennek már vége. <laughs> Ennek már vége. Lejárt. Május 8-a. Ezzel lezárom ezt a napi rendi pontot is. És a következő napi rendi pont az Európai Alapítvány statútuma, és itt meg is adom magamnak a szót, mint előadónak. Nagyon sajnálom, hogy nincsenek jelen, de azért elmondom, hogy közönöttel tartozom az árnyék előadóknak, Tájn asszonynak mindenek előtt, és Candes Pasquale úrnak a módosítók beterjesztéséért. Előre bocsáthatom egyébként, hogy a módosítók esetében tulajdonképpen olyan módosítókról van szó, olyan indítványokról szó, amik számomra igen fontosak és értékesek, és szerintem minden további nélkül át lehet venni a jelentésbe ezeket. Mindenek előtt a Kulturális Szakbizottsággal folyó együttműködést szeretném kiemelni, itt a vélemény megfogalmazója Hírsasszony, akivel nagyon konstruktív módon tudtam együttműködni eddig is, és a módosítók ilyen értelemben születtek, majd meg. Szerintem jó kompromisszumokat tudunk elérni majd. A legfontosabb módosítókra szeretnék nagyon röviden kitérni. Először is Grandes Pasquale úr módosítóira szeretném megállapítani, hogy igen, pozitív az, amit beterjesztett, előterjesztett a vagyon definíciójával kapcsolatban gazdasági és szociális értékek teremtése, és ez nyilvánvalóan az eddigi fogalom kiterjesztése, amikor az értékteremtésről beszélünk, és a 12 kettes módosító indítványát külön kiemelném, ahol a nagyobb transzparencia, nagyobb átláthatóság a tartalom, és ezt persze csak erősíteni lehet. Plusz-minusz persze némi vitára szükség lehet a katalógus kiterjesztésekor, amikor a közhasznú intézményekről beszélünk, de természetesen az adó kérdésekre itt ki kell térni. Itt van pozitív és negatív érv is, amit fel lehet sorolni, amikor erről tárgyalunk, alaposan kell ezt elemezni, és végső soron bekerülhet a szövegbe. Aztán egyetértünk a határokon átnyúló elemet tekintve, amelynek jelen kell lennie, vagyis egyértelműen világosá kell tenni, hogy az európai alapítvány teljes működés alatt legalább két tagállamban kell, hogy jelen legyen és aktív legyen. Vita van azonban még egy néhány módosítóval kapcsolatban, amiket ő terjesztett be, már meglévő érdekütközésekről van szó a családtagok esetében, összeférhetetlenségről beszélhetünk, és azt gondolom, hogy ezt a vitát egy kicsit részletesebben kell lefolytatnunk, mert úgy gondolom, hogy elég jól szeretném megérteni ezeket a módosítókat. Szükség van arra, hogy ezt jobban elmagyarázzák. Nem egészen világos az, hogy az adókérdésekben lévő cikkek törlése hogyan működjön. Kíváncsi lennék, hogy ön ezt hogyan látja. Tájn azt, hogy módosítói tekintve annyit tudok előjáróban elmondani, hogy az engedélyezett gazdasági tevékenység 10%-ról 5%-ra történő csökkentése a nettó bevételeknél elfogadható számomra. Ezt el tudom fogadni. Nagyon fontos ellen viszont, és ebben nagyon szkeptikus vagyok, ami az önkéntes foglalkoztatottakat illeti. Nem szeretném elfogadni, és nekem ez nagyon fontos őszintén szólva, hogy az eredeti szövegek, megfogalmazások megmaradjanak, ahogyan a bizottság megjavasolta az önkéntes tevékenységek kapcsolatos szövegtörlését nem tartom jónak, hiszen nem véletlenül szerepel a javaslatban a bizottság részéről ez a szövegrész, mert hát láthat, hogy nagyon sokan dolgoznak itt önkéntesen. Ebben az összefüggésben azt kell, hogy mondjam, hogy vannak bizonyos felvetéseim, amiket már hallottak, továbbiakra is majd kitérek, de örülök a jó együttműködésnek, és hát vannak pontok, mint mondtam, ahol nem sikerült közelednünk feltétlenül, vagy legalábbis nem eléggé, és sikerül majd jó kompromisszumokat kialakítani. Köszönöm szépen természetesen az árnyék előadóknak megadom a szót Grandes Pasquale úr, hiszen többször szóltam hozzá a módosítóihoz. Nagyon szépen köszönöm. Még mielőtt elmondanám a mondani valómat, szeretnék elnézést kérni, amiért késve érkeztem. De hát lehet tudni azt ugye, hogy itt a parlamentben sokszor az egyik ülésről a másikra kell átviharzanunk. Nézzük most a konkrét témát. 14 módosítást fogalmaztam meg, és ezeknek a szellemisége mindenképpen a kompromisszumok létrehozását fogja célozni, mindenki, aki lét, a, részt akar venni a párbeszédben, és nyitva áll, nyitott a párbeszéd előtt, azzal remélem, hogy sikerül majd egyességre jutnunk. Ugyanis nem arról van itt szó, hogy különbözőképpen látjuk a helyzeteket, Nézzük most, hogy konkrétan milyen módosításokat terjesztettem be. Három módosítás van a jelentéstevő részéről, ebből egyet elfogadhatónak tartok, és ezt támogatni is fogjuk, mert ez szerintünk észszerű. Egyetértünk a masszív módosítással is, ugyanis ez lehetővé teszi, hogy a kockázatokat elkerüljük. Aztán van itt hat módosítás tájnasszonytól, öttel semmi problémám nincs, egyetlen egyel van egy kis gondom, ezt végig kellene gondolnunk. Úgyhogy igazából nincsenek hatalmas ellentmondások vagy nézetkülönbségek. Minden esetre szerettem volna elmondani azt, hogy hogyan is gondolkoztunk, mi volt a módosításaink hátterében. Az egyes, amely a kettes cikkre vonatkozik, a definíciókkal kapcsolatban. Itt arról van szó, hogy gazdasági és szociális, tehát mind a kettő részt írjuk be, annak érdekében, hogy az aktív személyek definíciója szélesebb értelmet nyerjen. A hármas és a négyes az alapítvány céljait határozzák meg. Ehhez hozzátettük, hogy a terrorizmus és más erőszakos cselekmények áldozatainak való segítségnyújtás, a vallási párbeszéd, illetve a szolidaritás témáit, amelyek mindig céljai kell, hogy legyenek ezeknek a alapítványoknak. Úgy gondoljuk, hogy ezek méltányos célok, és világosan papírra kell őket vetni. Akkor, amikor egy olyan alapítványról van szó, amely európai szinten kíván tevékenykedni. Hetes módosítás. Legalább két tagállamban működik az alapítvány. Mi is itt az ellentmondás? Az, hogy a bizottsági szövegben azt olvashatjuk, hogy a bejegyzés pillanatában ez bürokratikus szempontból megfogalmazott szöveg, de én azért ezt eh, én törölném. Ugyanis ambiciózusabbnak kellene lennünk, és azt hiszem, hogy eh, állandó feltételként kellene ezt megteremteni, hiszen eh, ebben a jelenlegi megfogalmazásban az is elképzelhető, hogy valaki csak a bejegyzés mm, időpontjában tevékenykedik két tagállamban, és később ezt már nem teszi meg, pedig egy európai alapítvány esetében ez alapvetés kellene, hogy legyen. Persze a bizottsági javaslat félreértelmezhető ebből a szempontból, ennek a feltételnek én szerintem meg kellene maradnia az alapítvány működése során végig. Éppen ezért egy kompromisszumban kifejezésre utathatnánk azt, hogy egyetértünk ezekkel a kritériumokkal, és akkor nem egy igazi módosítás formájába terjesztenénk ezt be. De ugyanakkor fontos az is, hogy az alapítvány módosításával kapcsolatos kérdéseket hogyan értelmezzük. Az átalakulás nem szabad, hogy az alapítvány alapítójának szellemével ellentétes legyen, és fontos az is, hogy az Európai Alapítványnak nem feltétlenül kell átalakulnia, 12-es módosítás a benyújtandó dokumentumok listájával kapcsolatban. Tehát név, vezetéknév, lakhely, és így tovább. Mi úgy gondoljuk, hogy ide a cég, cég telephelyének is be kellene írni a helyszínét, ugyanis amikor nem természetes személyekről beszélünk, akkor nem beszélhetünk lakcímről, akkor csak telephelyről beszélhetünk. Azt hiszem, hogy ez így helyesebb. Talán szigorúbb is, de természetesen ezzel kapcsolatban is nyitva állunk a párbeszéd előtt. A 13-as és a 15-ös módosítások esetében pedig szerintünk nem lehet kihagyni olyan személyeket, akik a családhoz köthetők az alapítvány, az alapító személy családtagjaihoz. Hiszen itt egy köz feladatokat ellátó európai alapítványról van szó. Ez működhet igenis, és családi alapon. Spanyolországban például rengeteg példát láthatunk erre. Nagyon gyakran a családi alapítványok a vagyon megőrzésre ö, alapulnak, tehát ingatlan ügyek, vagy akár ö, nagyértékű ingóságok megőrzése a célja. Mert ugye ebben a formában adójogi szempontból is sokkal kedvezményesebb helyzetbe kerülnek az adott személyek. És ráadásul ezzel megőrizhető a vagyon a családban. Tehát nem szabad, hogy a nem illegális, tehát nem szürke vagy fekete célú öm, alapítványok elé akadályokat gördítsünk. Aztán van még egy módosítás, amely a munkamódszerekre terjed ki. önkéntes munka például. Igenis, és ezek a személyek, ezek az önkéntes személyek, részvétele az irányításban szerintem egy kicsit túlzó, még akkor is, hogyha jó szellemben teszik ezt meg a 21-es módosítás, 44-es cikk, amely az Európai Alapítvány végelszámolásáról ír. Két gondolatot jegyeznék meg. Az alapítványban dolgozók, illetve az alapítvány aktíváit azon tagállamokra kell átadni, amelyekben működik a szadott alapítvány. Hát ez szerintem elfogadható, hiszen az adott állam ezt megteheti. A 21, 22, 23, 24-es pedig az adózásra vonatkoznak. Majdnem az összes tagállam, amelyel konzultáltunk, alapvetően egyetértenek. Spanyolországban például a pénzügyminisztérium azt mondta, hogy nem lehet bizonyos dolgokat elrejteni. Bizony vannak itt konkrét, vagy akár ideológiai érdekek, ezeket nem szabad elrejteni. Azt kell megvizsgálni, hogy ezek mennyire kompatibilisek az európai kontextusban. A módosítások fényében is szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy az a célom, hogy a módosításokat fontoljuk meg, és egyes esetekben különböző módosítások tárgyát képezhetik majd, akár a jelentéstevővel, akár másokkal. Számomra elfogadhatóak a Maszép képviselő által mondottak is. Tehát ennyit a módosításokról. Mindenképpen az együttműködés vezérel illetve a biztonság a különböző személyek módosításainak figyelembevételével. Én remélem, hogy a végkövetkeztetések kielégítőek lesznek. Nagyon szépen köszönöm ezt a részletes ismertetést, és néhány kérdés itt választ is nyert, úgyhogy most Tain asszonynak még megadnám a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden szeretném én is áttekinteni a módosítókat. Az egyes módosítóval kezdeném, itt egyfajta állásfoglalást tenni. Nem tudom, hogy itt a német vagy az angol fordítás mennyiben függ össze. A németben az értékteremtés gyakorlatilag mindent lefed, a szellemi, szociális és egyéb szempontokat. Tehát a német változatban esetleg egy másik definíciót kéne találni, ugyanis az értékteremtés szerintem a megfelelő kifejezés, ami pedig az együttdöntést illeti. A néppárt álláspontját meghallgattuk. Az önkéntes munkavállalókról van itt szó. Ha valaki önkéntesen dolgozik, és valami nem tetszik akkor a munkaadó esetleg mondjuk visszaél velem, akkor olyan lehetőségeim is vannak, amit egy normál munkavállalónak rendelkezésre nem áll rendelkezésére. Én akár fel is függesztettem a tevékenységemet ilyen esetben. Ez egy, és valamilyen nyomást is gyakorolhatok, de ezt egy javadalmazásért dolgozó munkavállaló nem teheti meg Úgyhogy itt egy alapvetően megközelítési különbségről van szó az önkéntesek és a normál munkavállalók között. Én olyan országból jövök, ahol az együtt döntés mindenféleképpen nagyra értékeljük, és lehet, hogy számos tagállamban ez nem létezik, tehát nem tudom, hogy ezt a plenáris mennyire fogja majd többségileg támogatni. A 17-es módosítóval kapcsolatosan arról van szó, hogy bizonyos előírásoknak meg kell lenni tagállami szinten is, és a könyvvizsgáló szerepéről is szól. nem tudom, hogy mennyire zárul le ezzel a jogalkotás. Itt abból kell kiindulni, hogy az eddigi jogszabályok továbbra is érvényesek. Németországban például 400-500 oldalas jogszabály érvényes. Ez, ez írja elő, hogy mit kell nyilvánosságra hozni, és nyilvánvalóan egy bejegyzett könyvvizsgálónak kell ellenőriznie az ilyen alapítványokat is. Úgyhogy a jelenleg érvényes tagállami jogszabályokat mindenféleképpen figyelembe kell venni. Hogyha a könyvvizsgáló kitételt is beveszik akkor nyilván másképp fest a dolog. Köszönöm szépen. A, az árnyékjelentéstevőnknek a részletes beszámolót. Na most itt visszatérve az önkéntes munkavállalókra. Arról értesültem, hogy Mülman úr a bizottság részéről jelen van, és jó lenne, hogyha meghallgatnánk a bizottság álláspontját is ez ügyben, mi a helyzet, milyen számadatok említhetők meg ebben a témakörben. Nyilvánvalóan a bizottság, amikor a javaslatot elfogadta, akkor ezt alaposabban körüljárta. Úgyhogy miután a bizottság képviselője itt van, én szívesen megadnám neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amikor az önkéntesekről beszélünk, vagy az ilyen Én az önkéntesekről beszélek, mondja az elnök asszony akik szintén részt vehetnek a döntéshozatalban az igazgató, vagy a kuratóriumban, vagy az igazgató tanácsban. Tehát én azt szeretném megkérdezni, hogy nyilván a szándék hátterében a az önkéntes munkavállalók, vagy az önkéntesek definíció van szó. Köszönöm szépen. Tehát az önkéntesek rendkívül fontosak az alapítványok szempontjából, hiszen ők aktívan közreműködnek. Hogyha megnézzük az egyes tagállamok jogi helyzetét, akkor nem minden tagállamban léteznek megfelelő jogi keretek e tekintetben. Éppen ezért mi egy olyan alapítványi formát javasolunk, ami fejlett és figyelembe veszi az összes közreműködő szerepét. És nagyon fontosnak tartjuk, hogy az önkénteseknek valamilyen státuszt adjunk az európai alapítványoknál. Egyelőre a legtöbb tagállam vonakodik attól, hogy egy konkrét keretet teremtsen az önkéntesek számára az ilyen alapítványoknál, a legtöbbjük szeretné a nemzeti rendszert továbbra is fenntartani, amennyiben ilyen létezik. Tehát ennyit az önkéntesekről egyelőre. Köszönöm szépen. Tájn asszony. Vielleicht um Missverständnisse zu vermeiden. Elkerülendő a félreértéseket. Nincs kifogásom ellen a bizottsági javaslat, ahogyan azt tartalmazza, hogy tájékoztassák a céget az önkéntességről, stb. stb. És természetesen az önkéntességgel kapcsolatos jogi kerettel szemben sincs kifogásom. Hát a munkavédelmi feltételek, munkaidők vonatkoznak az önkéntesekre, szerintem ez magától értetődő. Miről is van szó valójában? Itt arról van szó, hogy módosítók születtek, miszerint az önkéntesek őket ugyanúgy kezeljék, mint a munkavállalókat, vagyis ők is élvezik az együttdöntés előnyeit, vagy kedvezményeit, ami azt jelent, én így értettem legalábbis, az összes igazgatósági ülésen ők is képviselve vannak, stb. stb. Tehát az összes úgynevezett mitbestimum jogot élvezzék, és szavazati jogot kapjanak az együttdöntés előírásai szerint. Azt gondolom azonban, hogy egy alapítványnál is úgy kell döntéseket hozni, hogy nem feltétlenül kell, hogy ott legyen az önkétesek képviselője. Vannak ilyen döntések, amelyeket meg kell hozni időnként. Vagyis ezzel azt szeretném mondani, hogy az egyes tagállami ö, jogot itt vegyék figyelembe az együttdöntés vonatkozásában. Tehát a tájékoztatási jog, a munkavédelmi jog, az magától értetődő jár nekik. Ganges Pascal úr is szót kért, még egyszer parancsoljon. a bizottság képviselője világosá tett bizonyos dolgokat, de még ennél is világosabban fogalmazott Tájn asszony. Miről is van itt szó? Nem azt akarjuk megtagadni a munkavállalóktól, hogy vér részt vegyenek az alapítvány kuratóriumában, Spanyolországban, külön jogi státusz vonatkozik a részvételre. De a bizottságnak a javaslatában az kellene, hogy szerepeljen, hogy az önkéntesek önkéntes alapon részt vehessenek az alapítvány kuratóriumának vagy igazgató tanácsának működésében. Ami nekünk nem tetszik, az az, hogy attól függetlenül, hogy most őket önkéntesnek tekintjük-e vagy sem, de azért a munkavédelmi jogok ugyanúgy vonatkozzanak rájuk, és legyen hangjuk az igazgató tanácsban is, abban az e- értelemben, vagy akkor, amennyiben ez jóhiszeműen történik. Szerintünk a bizottság az, aki túl sokat kér. Mi ezt szeretnénk törölni a bizottsági javaslatból. Szeretném megígyezni előadóként, hogy a módosítójában ön erre vonatkozóan azt szeretné, hogy megfigyelői pozíciót szeretnék törölni, tehát egy ilyen státuszt ne engedjenek meg. Önök azt mondják, hogy ez ugyanis túllőnek a célon, de én másrészt azt mondom, hogy két témát, tehát itt vannak az önkétes alkalmazottak, amelyek minden egyes országban saját jogrendjük hatája alá tartoznak, és ezek eltérőek lehetnek. A az együttdöntés, a felügyelőbizottsági együttdöntés alól őket ki kell vonni. Az egy külön téma. Itt megpróbáltam visszafogott lenni, csak annyit tudok mondani, hogy számomra mindig fontos, és most térjünk le az önkéntességről, és térjünk át a az igazgatóságokban az együttdöntés kérdésére, vagy a vezetésben az együttdöntés kérdésére, ez egy koherens téma legyen, egy, egy koherencia az Európai Alapítvány és más az európai társasági jogban lévő cégek között, tehát a két terület szabályozása legyen koherens. Azt javasolnám tehát az árnyék előadóknak, hogy ezeket a kérdéseket, amelyek nagyon fontosak természetesen, hogy egy szálljunk erre időt, és egy tárgyalás keretében tisztázzuk az idevágó nézeteinket, és jussunk egyetértésre. Számos más pontban ez már sikerült, amikről beszéltünk, és gyakran kiderült, hogy tulajdonképpen mm, megtaláljuk a helyes kompromisszumokat. Május 30-a lenne az az időpont, amikor szavazunk ebben a témában. Remélem addig sikerül ebben megállapodnunk és egyességre jutnunk. Ez egyben azt is jelenti, hogy véget ér a napirendünk a mai délelőtre, tervezett napirendünk. Délután pedig folytatjuk a munkát a strukturált párbeszéddel. Vendégünk Reding asszony, a bizottság alelnöke, és eh, délután Léne úr is jelen lesz, aki a szakbizottságunk elnöke. Ő fogja tehát eh, ezt a szerepet vállalni a levezető elnök szerepét. Ezzel tehát berekeztem a délelőtti ülést, és találkozunk később. Köszönöm.